Hello everyone. We resume our... Jó napot kívánok, folytatjuk az ülést. Nézzük az első napi rendi pontunkat. Az uniós polgári védelmi mechanizmus. Előadónk Gardini asszony, társelőadói dossziéről van itt szó. Ma megnézzük a jelentés tervezetet. Ha készen áll, akkor kérem szépen vezessen be bennünket a jelentéstervezetbe. Köszönöm szépen. Mászoló Zsornát. Köszönöm, elnézést kérek, de nagyon tele van a napom. Nagyon sok dolgom van, és az épület másik végéből kellett ide rohannom. Úgyhogy azért csak most érkeztem, nem tudom mennyi időm van, de igyekszem, rögtön bele is vágok, és igyekszem röviden, tömören fogalmazni. Már volt eszmecsere a bizottsággal is, azt hiszem, amin kiderült, ugye, hogy a parlamentnek mi a véleménye a javaslattal kapcsolatban, és talán egy-két dolgot kiemelek, a, csak a főbb pontokat, a főbb módosításokat, ami a jelentésemben szerepel a bizottsági javaslathoz képest, de tényleg támogathatjuk a bizottsági javaslatot, inkább meg is kell azt erősíteni, ez a parlamenti kiindulópont, ugye mindannyian azt szeretnénk, hogy erősebb legyen az uniós polgári védelmi mechanizmus, tehát sokkal megbízhatóbb, stabilabb reakciót tudjon nyújtani a jövőben. A mentéssel kapcsolatban, ugye tudják, hogy a bizottság mit javasol, tehát hogy lenne egy ilyen lista az eszközökről, amik felhasználhatók, és az, a jelentésemben ezt kicseréltem a kockázatoknak a listájával, amelyekre reagálni lehet ezekkel az eszközökkel, azért, hogy rugalmasabbak legyünk, illetve hogy a technológiai fejlődésre is lehessen reagálni, illetve mindenféle fejleményekre, amelyek az ágazatban bekövetkezhetnek. Aztán io, sono convinta che, eh, perché ovviamente alcune, eh, posizioni del Consiglio sono. Meggyőződésem, mert hát mondjuk eljutott azért a fülünkbe már, hogy a tanácsnak is mi az álláspontja, mik a kritikus pontok a tanácsban. Tehát az a véleményem, hogy például a bizottság által megfogalmazott ez a védelmi központ, vagy a mentési központ, ez nagyon fontos, és hogy kellene, hogy legyenek kiegészítő további erőforrások, és hogy is mondjam, vannak olyan tagállamok, amelyek emiatt aggódnak, nem tudom, tehát például Olaszország, hogy most részt vehetnek-e a, a tűzoltók, például valamilyen műveletben, és hogyan fogják ezt megtenni, milyen eszközökkel. A mentés az további kiegészítő eszközökkel fog bekövetkezni, nem azokkal, amelyek már eleve megvannak a tagállamoknál. Remélem, hogy ezzel sikerül feloldani az aggályokat, bizonyos tagállamok aggályait. Hát nyilvánvaló, hogyha mondjuk nekem, ahogy ezt lehetett látni a múlt nyáron, el kell, hogy menjek, segítsek más országokat. Incendi, mert azok nem tudják egyedül megoldani a, például azt, hogy az erdőtüzeket eloltsák, és így tovább, hát akkor fel kell, hogy használjam a saját eszközeimet, és beje kell, hogy jelentsem, hogy én akkor most mondjuk Portugáliába megyek, és nem Görögországba vagy Olaszországba. Tehát nyilván minden egyes ország a saját eszközeivel küzd, különbözőek a, a vészhelyzetek is, és az eszközök is. Aztán pedig a társfinanszírozásra való hivatkozást kivette a bizottság, ez 55% volt a szállításban, közlekedésben, én viszont ezt visszatettem azokra az eszközökre, amelyek már eleve a, a felajánlott, a felsorolt eszközök között vannak. Viszont fontos ehhez, hogy a tagállamok egy nyilvántartást hozzanak létre, tehát ahol az összes eszköz megvan. Tehát az eleve, a pultban benne leve eszközökön kívüliekről van itt szó, tehát a tagállamok készítsenek egy ilyen nyilvántartást. Hát nyilvánvaló, hogy a polgári videlemhez, a fellépésekhez tudni kell, hogy mit hol találunk meg egy sürgős segítségnyújtáshoz, mert egyébként az gazdasági, tehát veszteséget is jelenthet, életeket is elvesztünk, hogyha késlekedés van, és így tovább. Tehát ezt a nyilvántartást mindenképpen létre kell hozni, és akkor ugye nyilván minden tagállam a, a saját eszközeivel reagál. És aztán még valami. Ugye van két aspektusa Európának, amely nagyon szép, az Erasmus és a polgári védelmi mechanizmus is, ezt szeretik az állampolgárok, tehát egy Erasmus a polgári védelmi mechanizmusnak az erősítésére, fejlesztésére nagyon jó, tehát legyen egy valami fajta homogén európai standard, és hatékony, hatékony legyen az együttműködés a tagállamok között. Tehát ez nagyon jó. Hát persze már létezik ez a, ez a csere, ez az együttműködés a tagállamok között, hogy legyenek közös normák, de ez a lépés, tehát egy ilyen Erasmus megteremtése, az tovább menne ebben az irányban, és ez nagyon jó. Aztán a javaslat hatos cikkére. Ja igen, legutóbb volt még a kockázatkezeléssel kapcsolatos pont is, ez is nagyon um, vitatott volt, ugye emlékszik mindenki, hogy az előző ciklusban erre kompromisszumot sikerült találni, ugye az volt a kompromisszum, hogy a tagállamok a, egy szintézist készíthetnek, tehát nem a teljes kockázatértékelést, és kiderült, hogy um, elég sokszínű ez az egész, tehát vannak olyan államok, amelyek igen összefoglaló, igen vaskos szintézist küldenek, mások pedig nem megfelelő dokumentumot, tehát mondjuk érdemes lenne ugye sokan aggódnak amiatt, sok tagállam is, hogy, eset, hogy kényes információkat nem szívesen osztanak meg, Eh, és én erről írtam, hogy egy modellt kellene létrehozni a bizottsággal együttműködésben, tehát legyen egy modell, hogy mi az az információ, ami szükséges, ami hasznos, és akkor ezt szolgáltassák a tagállamok, hogy össze lehessen vetni ezeket a tagállamok között. Tulajdonképpen ennyi, és akkor még vannak egyéb pontok, ahol megerősítettem az eredeti javaslatot. Ugye még az előző ciklusban voltak olyan dolgok benne, amelyeket meg lehetett erősíteni, ebben egyetértettünk mindannyian. Ugye kiemeltem bizonyos pontokat, hogy milyen fajta katasztrófák lehetnek, tehát hogy természeti katasztrófák, vagy ember által okozott katasztrófák. Aztán a preambulum bekezdésekben fontos volt kiemelni, hogy a az erdőtüzekkel szembeni harc mennyire fontos, hiszen a széndiokszid kibocsátás hoz is hozzájárulnak ezek az erdőtüzek, tehát kb. 20% a széndiokszid kibocsátásnak innen származik, és azt is kiemeltem, hogy a szubszidiaritás elvét is tiszteletben tartsuk, ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban, itt is most kiemeltük, hogy ahol szükséges vagy jó, ott a helyi hatóságokat, helyi önkormányzatokat, regionális önkormányzatokat bevonjuk ebbe. Ez a polgári védelmi mechanizmusban alapvető jelentőségű. Azt hiszem, hogy ez a lényeg. Szerintem, hát persze nagyon sok fontos hozzájárulás van, és akár elég, hogyha mondjuk az állatokra gondolunk, hogy mit, mi történik az állatokkal, de 5 millió kérdés vetődhet itt még fel, majd meglátjuk, hogy a kollégák mit készítenek. Hát ugye láttuk, hogy milyen vészhelyzet volt tavaly, és hogy hogyan kellett erre reagálni. Jó lenne idén nem túl hosszas, túl vaskos szöveget készíteni, hogy mi hamarabb előre tudjunk lépni. Köszönöm mindenkinek. Uh, uh, Köszönöm szépen. Az árnyék előadókkal folytatjuk. Van, aki itt van, van, aki nincs. Andrew Lakis Όλοι πιστεύω ότι καλωσορίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Üdvözöljük az Európai Bizottság jelentését az Európai Katasztrofa Mechanizmus erősítésére vonatkozóan. A legutóbbi időben bebizonyosodott, hogy erre szükség van. A erdőtüzek miatt több száz halott volt, Portugáliában, novemberben pedig Görögországban záradások miatt voltak áldozatok. Egyetlen egy ország sem tudja egyedülállni az ilyen mértékű költségeket egyedül. A jövőben abba kell kiindulnunk, hogy a helyzet még rosszabb lesz, és éppen ezért a tagállami hatóságoknak fel kell készülniük. A ma tárgyalt jelentés tervezettért Gadini asszonynak köszönetet mondok a mostanáig elvégzett kiváló munkáért, és el kell mondanom azt is, hogy sok módosító indítványjal egyet tudok érteni. Én is úgy gondolom, hogy a 12. cég esetében, a 12. cikkben meg kell említenünk azt, hogy milyen mm, kockázatok esetében, milyen helyzetek esetében lehet használni a védelmi mechanizmust, dönteni kell a struktúrákról is. Emellett pedig az erősítésre vonatkozóan van egy Erasmus programunk is. Előadó asszony ezt megemlítette. Szükség van a tapasztalatcserére az olyan országokkal, ahol nagyon sok a probléma. 21. cikk. Jobb lenne az, ha az időtartamot itt megnövelnénk, tekintettel a társfinanszírozási kulcsra. A különböző lehetőségeket még meg kell vizsgálnunk. Gondoskodnunk kell arról, hogy meghatározzuk, hogy mi az, amit a bizottságnak kell tennie, de mindesetre hatékony mechanizmusunk legyen, amit azonnal be lehet vetni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük. Jettem már ki hogy a következő hozzászólunk. Két okszín. The microphone. Mikrofonnal próbálja meg képviselő asszony. Először is köszönöm az előadónak az tervezetet. Úgy érzem, hogy elengedhetetlen, hogy a polgári védelem terén együttműködjünk Európában. Mindannyian tudjuk, hogy a szélsőséges időjárási jelenségek az éghajlatváltozással valószínűleg egyre gyakoribbá válnak majd, a hőhullámok, az erdőtüzek, illetve az áradások egyre több bünket érintenek. Éppen ez miközben egyre többen érkeznek eh, Európába, ezek a természeti katasztrófák nem ismernek határokat, az polgári védelem az európai együttműködés középpontjában kell, hogy álljon. Azt hiszem, ez ügyben egyetérthetünk. Even if we might share the analysis. De, hogyha egyet is értünk abban, hogy, hogy, hogy mi a helyzet, véleménykülönbségek vannak az ügyben, hogy hogyan tovább innen. A kiinduló pont mindenképpen a felelősségvállalás kell, hogy legyen. Sokan biztosítottak arról, hogy elsősorban a tagállamok maradnak felelősek eh, állami, regionális, önkormányzati szinten. Ez szép és jó, mert a tagállamok és a tagállami szervek vannak legközelebb a polgárokhoz. A szubszidiaritás elvét azt hiszem ebben a házban nem kell kifejtenem. A nemzeti tagállami szervek eh, vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy a kockázatkezelési terveket végrehajtsák. Ezen hatáskör nemzeti szintről, európai vagy bizottsági szintre történő átadásával szemben igencsak komoly fenntartásaim vannak. Különösen nehéz az európai szintű polgári védelmi kapacitás képítése. Tudom, hogy tagállamok közül vannak olyanok, ahol nincs olyan megfelelő kapacitás. Ez valóban probléma. De az igazán jó válasz erre nem az, hogy a tagállamoktól a bizottsághoz adjunk több pénzt és hatáskört. A szubszidiaritás elvét nem megfelelően alkalmazok ebben az esetben. Továbbá az Európai Bizottság javaslata a kockázat elemzéssel nem indokolja a kiválasztott berendezések vagy eljárásokat. Nem minden tagállam rendelkezik minden berendezéssel vagy eszközzel. Azt hiszem, hogy éppen ezért ezt nehezebb támogatni. Elnök, ezért a következőt javaslom. A tagállamok között együttműködés elmélyítése valóban kívánatos, a természetes partnerek azok a szomszédos országok, akik osztják azokat a környezeti jellemzőket, akik, és akiket valószínűleg ugyanazok a természeti katasztrófák eh, érintenek. A bizottságnak nincs szüksége új hatáskörre a nemzeti kapacitások bevetése terén. A végső döntés a tagállamoké kell, hogy maradjon ez ügyben is. Harmad sorban a tagállamokat arra kell ösztönözni, hogy stratégiaira gondolkodjanak. Az előkészület, a felkészültség nem arról szól, hogy külföldről küldenek berendezéseket, hanem hogy a bekövetkezés előtt felkészüljünk fejben a természeti katasztrófára, ennyit szerettem volna felolvasni. És ennyi. Köszönjük, Ela asszony. Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az, hogy a polgári védelmi együttműködés szálait európai szinten, európai szinten szorosabbra fűzzük, ez azokat országok esetében, akiket természeti a és polgári védelmi kapacitással nem rendelkeznek, ez nekünk teljesen jó ötletnek tűnik. A járványok esetében is nyilván elkövetetlen az együttműködés, határokat nem ismerő jelenségekről beszélünk. A kollégámmal egyetértek, világos, hogy a polgári védelem a nemzeti rendszer részét képezi. Franciaországban például a belügyminiszter alá tartozik. Így tehát a terrorista beszéllyel számolva a védelmi erők, a belső védelmi rendőri ö, ö, hírszerzési és a polgári védelmi együttműködés tagállamon belül is elengedhetetlen. Nyilván szorosabb együttműködésre van szükség a tagállamok között, főként a megelőzés, a felkészültség tekintetében közösen kell eljárnunk. Ugyanakkor továbbra is a tagállamok között, nem az Európai Bizottságon keresztül, hiszen ez egy embrió lehet, amely nevében ugyan nem, de mégis az Európai Védelmi Unió képítését jelenthetné, amivel nem értünk egyet. Ráadásul bármiféle ilyen hatáskör bizottsághoz történő átsorolása számunkra elfogadatlan, egyébként pedig szívesen támogatjuk a szöveget, ha erről nincs szó. Köszönjük szépen, Gízeke úr következik. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Gardini kolléganőmnek a jelentést. Úgy gondolom, hogy a célunk közös, csak a részletekben nem tudunk egyetérteni, egyébként egyetértünk. Ami a, a határokon átnyúló mechanizmus bevezetését illeti, ezt senki sem ellenezheti, viszont az előttem felszólalók is megemlítették, hogy az átültetésnél a szubszidiaritás és az arányosság elve a fontos. Ilyen tekintetben a teljes harmonizációra nincs jogalapunk, és őszintén szólva kicsit csalódott is vagyok, azért, hogy a bizottság egy ilyen fontos dosszié tekintetében hatásvizsgálatot nem végeztet el. A fontos dossziék tekintetében azt mondták, hogy fognak készíteni ilyet, itt nem készítettek, kérdezném, hogy miért. Kellett volna. A bizottság válasza érdekel engem, miért is nincs tanulmányunk, hatásvizsgálatunk. Ami pedig a 15-ös módosító indítványt illeti a dokumentációs kötelezettségről. Hát lehet eltérő a véleményünk a nyilvántartások tekintetében, de ha a dokumentációs kötelezettséget magánszemélyekre terjesztjük ki, akkor túl messzire megyünk, és szükségtelen bürokráciát hozunk létre. A végén nem fogjuk tudni végrehajtani az egészet. Ami pedig a szubszidiaritást illeti, az jelszó, mások is megemlítették, ha most Németországot nézem, és megnézem a tűzoltóságnál a technikai segítséget, abban az esetben mindenképpen szükség van a tagállamok kompetenciájára, tehát ilyen tekintetben erősítendő a tagállamok hatásköre és a szubszidiaritás ami tekintetében az előadószony teljes mértékben támogatom, az Erasmus, az Erasmus a katarofa védelmi eljárások esetében jó. A kérdés az, hogy a jelenlegi Erasmus költségvetésekből vesszük el a pénzeket, vagy pedig lesz egy új költségvetési sorunk. Az Erasmus egy sikertörténet, és szükségünk van további pénzekre, új pénzekre. Nyilván majd meg kell küzdenünk a Költségvetési Bizottsággal, mert ők minden további nélkül csak úgy nem fognak pénzt adni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, Kábeszon asszony. Gracias, presidenta. Bueno, yo, cuanto la propuesta... Köszönöm szépen. Elnök asszony, a bizottsági javaslat kapcsolatban úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó javaslat, jó időben született ez meg, és európai többletértéket is hozhat magában. De azért nem kell mindent harmonizálnunk, nem a teljes harmonizáció a lényeg, és a javaslat sem abba az irányba megy el. A szubszidiaritás elvét meg is őrzi az anyag. A lényeg az, hogy együttműködjünk, működjünk, katasztrófák esetében, olyan helyzetekben, amikor a tagállamok lehetőségeit meghaladja egy helyzet, mint például a tavalyi nyár esetében. Így a lista törlése, ha töröljük a listát, azt a listát, ahol a különböző kockázatok szerepelnek, akkor ez majd átláthatatlanná teszi a helyzetet. Véleményem szerint ez is történik most. Ez az én általános megjegyzésem. De nyilván lehet, hogy ez majd aggasztó lesz néhány tagállam számára. Szükségünk van fogalom meghatározásokra, fogalmak meghatározására olyan esetekben, amikor együtt fogunk működni, azért, hogy ne legyen átláthatatlan a helyzet. A javaslat tetszik nekem. Én mindenek előtt a megelőzésre gondolnék a megelőzést lehetne jobban leírni a szövegben, ilyen tekintetben javítandó a szöveg. Az egyes országokban ezzel a rendelkezésre álló adatok alapján leírhatnánk a helyzetet, hogy mennyire kockázatos, és akkor lehetne a különböző eszközöket bevetni, ezekre szükség van. Az éghajlatváltozás jelentette kockázat aktuális kockázat, de hát emellett más helyzetekre is oda kell figyelnünk. Ne felejtjük, szükség van erre a mechanizmusra. Jelenleg két vitánk van, ezeket néha összekeverik egymással. A szolidaritás alapján a lényeg az, hogy megelőzzünk, hogy ne következzenek be a katasztrofák. De ha bekövetkezik a katasztrofa, akkor tudnunk kell tenni valamit, szükség van a helyreállítási munkálatokra. Néhány kérelmet, kérést meg kellene fogalmaznunk az alapra vonatkozóan. Itt mindenek előtt a lakosság mértékét nevezik meg, de elfelejtenek, elfelejtenek különböző tényezőket, mint például a szegénység, vannak szegényebb régiók, ahol még nehezebb reagálni a katasztrofákra. Egyébként a jelentés jó, és a mechanizmus is jó az Európai Unió számára, mert hamarosan végrehajthatunk, megvalósíthatunk. Köszönöm szépen, hogy te ma úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Elizabeth Gardininek kiváló munkát. Szeretném támogatni azt, amit az előbb kollégám elmondott, Ján elmondott. A munka még nem zárult el. A bizottság két hétig dolgozott a javaslatot. Hát véleményem szerint azért ennél hosszabb időre lesz szükség. Másodszorban. A célvilágos. Azt mondom, amit Cabizon kolléga elmondott. Ha, a lényeg, hogy segítsünk, legyen megfelelő segítség, ha bekövetkezett a katasztrófa. De elsődlegesen itt tagállami felelősségről, hatáskörről van szó. Nehéz a hatáskört a szolidaritással egyensúlyozni. Ott van egyrészt a pool, másrészt viszont a tagállamoknak meg kell tudniuk indokolni, hogy lépésekre szükség van, és akkor itt kerül képbe a szolidaritás ez a világos kijelentés részünkről. Először tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, hogy megelőzzük a katasztrófát. Ha ez nem sikerül, akkor másik tagállam segíthet. Másodszorban. A bizottság az úgynevezett biztonsági kockázatok, természeti katasztrófák és a terrorizmus között különbséget tesz. A nemzetbiztonsági között különbséget tesz Hát igen, de mind a természeti katasztrófa, mind pedig a terrorista támadások szörnyű következményekkel járnak. Kérdés az, hogy csak az Európai Unióra terjesszük ezt a, ki ezt a mechanizmust, vagy harmadik országokra is. Véleményem szerint először valósítsunk meg egy jó mechanizmust az Európai Unió számára, harmadik országok esetében pedig lehet, hogy további jogszabályokra lesz szükség. Ennyit a védelmi pórról és a hálózatról is. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy további lépésekre van szükség. Viszont amivel gondom van, a Rescue lenne tehát egy európai csapat, amelyet kiküldenének a tagállamokba segíteni ezzel kapcsolatban van gondunk. Azt mondták, hogy nincs szükség hatástanulmányra, és a javaslat sem írja le, hogy ez hogy fog kinézni. Ha a reszkíjó kapacitás például Hollandiában lépnek közbe, akkor kérdés, hogy a holland hatóságoknak továbbra is van-e hatásköre, vagy pedig a rescue csapatok fognak hatáskörrel bírni adott helyzetben, esetben. Tehát hatásvizsgálatra van szükség, tisztában is kell látni az ügyben, jobban meg kell fogalmaznunk a felelősségi köröket is, és az első megelőzés legyen. Köszönöm szépen, Líze úr kap Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Elizabeta Gardininek is a témában elvégzett munkát. Be kell vallanom, hogy a néppárton belül még behatóbban meg kell tárgyalnunk ezt, mielőtt egy részletesen egyeztetett álláspontot ismertetnénk. De a bizottságtól kérdeznék valamit, mi a helyzet a hatásvizsgálattal? Miért terjesztetik elő a javaslatot hatásvizsgálat nélkül? Az a véleményünk, ugye van itt egy szigorú eljárás, mindenre figyelni kell, a közelmúltban a mostani főtitkárral, Zelmájer úrral telefonon is beszéltem, és ő azt mondta, hogy csak úgy lehet eljárni, hogy legyen először egy hatásvizsgálat, aztán Timmermans úr dönt, stb. Hát rendben van, ez így helyén való, ha a bizottságon belül valaki, de ha a bizottságon belül valakinek más a véleménye, akkor nagyon gyorsan járnak el. Véleményem szerint jobban figyelme kellene venniük a parlamentet. Ha javaslata elő kell állni, akkor ne húzzák, halasszák, de ha megteszik a javaslatukat, akkor végeztessenek el egy hatásvizsgálatot is. Lehet, hogy a bizottságtól ma itt lévő személy nem tud erről semmit sem mondani, de azt el kell mondanunk, hogy ne, ebből számunkra elég volt. Egy olyan el, eljárásra van szükség, amelyet mindenki, tehát egy egységes eljárásra, amit mindenki ugyanúgy bonyolít le. És nézzük a jelentést abból, amit Elizabeth Gardini javasolt, sok mindent támogatni tudok. Ami a technikai eszközök listáját illeti, rugalmasabb kell, hogy legyen. Most elég nehéz lenne megmondani, hogy mire lesz szükségünk, és mire nem. Egy kicsit gyakorlatilasabban kellene tudni dönteni a helyszínen. Az elővigyázatosság és gondosság elvét támogatni tudjuk, de azt is mondanám, hogy azért nem ülhetünk olbater, öl, ölbetett kézzel, nem kockáztathatjuk az emberek életét azért, mert azt mondjuk nekik, hogy nem jártak el elővigyázatosan. Rajtama úr kérdését én is feltenném. A rescue kapacitások, csapatok esetében ki gyakorolja az ellenőrzési jogot? Valaki a csapatból ott a helyszínen? Vagy ez egy segítő kapacitás, amely beágyazódik a helyi hatósági mentési kapacitásokba? Nem tudom, hogy hogy fogjuk megoldani ezt a helyzetet, de azt el kell mondanom, hogy ha azt mondjuk, hogy nem fogunk semmit sem tenni, vagy minden úgy folytatódik, ahogy most van, nem megoldás hiszen a tavalyi portugál erdőtűzek esetében az orosz mentőszolgálatok gyorsabban reagáltak, mint az uniós csapatok. Ezért kérdés, hogy mi hogyan tudnánk gyorsabban reagálni. Rendben van, igen, nemzeti hatóságoknak kompetenciája van, de az nem lehet, hogy Oroszország segít, mi pedig nem tudunk. Szükségünk van a megoldásra, el kell gondolkoznunk azon, hogy mi lehet ez a megoldás át kell gondolnunk, hogy a tagállamokban hogyan lehet figyelembe venni a kapacitásokat annak érdekében, hogy a végén egy jó megoldásunk legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Mandel úr. Köszönöm szépen. Csatlakoznék a kollégáimhoz. Köszönetet mondok én is Gárdéni asszonynak azért, hogy ilyen intenzíven foglalkozik ezzel a témával. Szívből jövő köszönetet mondok. Ami a tartalmat illeti, támogatom azt, amit Péter Lize, valamint Kizeke kolléga és a holland kolléga elmondtak, nagyon világosan nyilatkoztak. Két dologgal egészíteném ki az elhangzottakat. Egyrészt a központosított eljárásmód, amelyet a bizottság előirányoz a pool esetében, a nemzeti, a regionális és a helyi erőket támogatná, ezért figyelembe kell venni a szubszidiaritást az ilyen kapacitások bevetésénél. Gardini azt is kiemelt ezt, ezt köszönöm. Ez olyan téma, amely esetében a szubszidiaritást külön érvényesítenünk kell. A másik dolog, amit bírálnék az, hogy a Rescue csapat létrehozásánál úgy tűnik, hogy lesz majd egy uniós pályázati felhívás az eszközökre, de ma pont az olyan országokban, mint amelyekről ma már beszéltünk, Olaszország és más országok, ahol a polgári védelem nagymértékben hagyatkozik a az önkéntességre azt eredményezné, hogy kereskedelmi jelleget öltene az ilyesfajta tevékenység a pályázati kiírások miatt, ezt viszont bírálnám. De pozitívnak tartom azt, hogy a társfinanszírozás a nem pulból származó eszközök esetében is lehetséges lesz a jövőben, és jó az is, hogy a kockázatokat egyértelműen felsoroljuk, és hogy emel, itt szerepel majd a terrorizmus elleni küzdelem is. Thank you very much. Köszönjük szépen. Még valaki? Akkor az Európai Bizottság nevében nektek igazgató úr, azt nem kapott pár kérdést, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is hadd mondja köszönetet az előadónak, Gardini asszonynak. Uh, Nos, elsősorban a felvetett kérdésekre koncentrálnék, de lenne egyből egy megjegyzésem, előzetes megjegyzésem. A szubszidiotítás e, elve szerint járunk el, hogy azt a 96-os cikk lefekteti. Ezen kereten belül kell megoldást találnunk, legyen bármi is. Ez a javaslat mehetett volna tovább, de nem ment pontosan azért, mert a keret ezt nem tette lehetővé. A hatás tanulmány kapcsán, ha megengednek nekem egy megjegyzést, intézményi kérdésekre nem tudok választani, de azt el tudom mondani, hogy hogyan született meg ez a javaslat. Volt egy európai kockázat felmérés, a tagállamok ehhez hozzájárultak. A tagállamokban meglévő hiányosságokat felmértük, még a szezon előtt bőven. Elsősorban azt mértük fel, hogy milyen védelmi hiányosságok tapasztalhatóak. A számvevőszék jelentése azt mondta, hogy a meglévő rendszer egyszerűsíthető, és azt nem volt egy külső, független értékelés is, és jövő év során új javaslatot nyújtottunk be. Aztán tavaly nyáron az erdő erdőtűzek égetőbbé tették ezt a problémát, hiszen április má, májustól egész novemberig tartott ez. Általában, amikor nyar, nyárról beszélünk, akkor júniustól szeptemberig értjük ezt. Hát most ez is megváltozott. Több mint 200 ember vesztette e, életét e, természeti katasztrofákban. E, Portugáliában volt a legkirívóbb ez a szám. Az Európai Bizottság elnöke is megkezdte, hogy mit csinálunk. Októberben megmondtuk, hogy próbál, keressük a módját annak, hogy valamit tehessünk de hát nem találtunk időben megoldást, már pedig sürgős fellépésre van szükség, hogyha meg akarjuk akadályozni, hogy még többen veszítsék az életüket, még nagyobb károk keletkezzenek. Ezért kaptuk a felkérést, hogy ezt a hat, javaslatot benyújtsuk, azért nincs tehát hatásvizsgálat, mert sürgős ez. Először is nem a bizottságra, hanem a tagállamokra van kiegyezve ez a javaslat. A tagállami kapacitásokra és azt javasoljuk, hogy a társfinanszírozás arányát növeljük. Alapvetően önkéntesen adnának be tagállamok, nem tudom, a bizottságnak adnak ezeket a kapacitásokat, hanem egymás rendelkezésére bocsát, javítanák, és ezek használatát magasabb szinten testfinanszíroznánk. Miért? Azért, mert elsősorban a tagállamok közötti segítségnyújtást próbáljuk segíteni, mert egyetértünk azzal, hogy ez elsősorban a tagállamok felelőssége. Tehát ebben a sorrendben először is a nemzeti regionális felépés, aztán a tagállamok közötti kétoldalú segítségnyújtás, aztán a közös EU-s ilyen, ilyen kapacitás, és csak ezután jön be a képbe a bizottság bármiféle módon. Az elmúlt években legalább 30 olyan alkalom volt, amikor a tagállamok nem tudtak mit tenni, nem tudtunk európai polgárokat megvédeni, mert erre nem volt kapacitás. Ez nem tavaly kezdődött, tavaly voltak a következmények a legszélsőségesebbek. A szubszidiaritás kérdésére visszatérve, nos kérem, sem kapacitásunk, sem ambíciónk nincsen arra, hogy operatív módon tagállami polgári védelmi ügyek bele szóljunk. Egy olyan problémával kell szembenéznünk, amelyet gyakran találkozunk. Tavaly nyáron Valószínűleg bármelyik pillanatban volt az unió egészére vetítve megfelelő kapacitás ezzel kérdéseket, de mivel minden, nagy volt a kockázat mindenhol, ezért nem osztották meg egymással a tagállamok a kapacitásukat. Ezért mondtuk azt, hogy ha a tagállami alapú mechanizmus nem ér sikerül, akkor közös európai szintű kapacitást kell kidolgoznunk, nem Brüsszelben, hanem a tagállamokban a kockázatos helyekhez közel kell, hogy ezek legyenek, és igazából mi semmi más nem kértünk, csak azt, hogy amikor és ha egy tagállam a többiekhez fordul, akkor ezeket a erőforrásokat, kapacitásokat használhassuk. Tehát stratégiai döntéseket hoznánk, az operatív döntések továbbra is a tagállamoké maradnak. Tehát tiszteletben tartjuk a szubszidiaritást, saját kezdeményezésére nem lép fel az Európai Bizottság, az operatív koordináció a tagállamoknál marad, és mi stratégiai döntéseket hozunk a kapacitások bevetése kapcsán még ha akarnánk, se tudnánk operatívan szinten beleállni ebbe. A polgárvédelmi költségvetésből egy csereprogramot egyelőre finanszírozunk, de csak nagyon korlátozott ö, ö, ö, hat Testkörön nagyon érdekes lenne, hogyha ezt ki tudnánk terjeszteni. Zárásképpen tehát most se felejtsük el, hogy mi egy gyors döntéseket kell hozni a nap 24 órájában. Néha nagyon nehéz ezt megtenni, hogyha nagyon bonyolult a jogi alap. És mivel a szemőszék azt mondta, hogy lehet egyszerűsíteni ezt a jelenlegi keretet, mi megpróbáltuk ezt megoldani, megtalálni a társfinanszírozását a púlon kívüli eszközöknek azért zártuk ki, mert egész egyszerűen nem tudjuk, hogy milyen kapacitásokkal rendelkeznek a tagállamok, és hogyha egy tagállam kérésre nem érkezik válasz, akkor mi semmit sem tudunk tenni. A legrosszabb az, hogy a tagállamok nem tudják, hogy a többiektől eh, mikor kapnak vagy nem kapnak bármiféle választ. Ebben a mm, helyzetben egész egyszerűen mindenki eh, alapvetően megoldásokat keres. Voltak tagállamok, akik gyorsabban reagáltak. Fontos, hogy eh, tudjuk, hogy milyen kapacitások rendelkeznek, hogy operatívan gyorsabban felléphessünk. Bármi, ami a rugalmasságot növeli, nekünk az mindenképpen dicséretes, illetve örvendetes. A tagállamok szuverenitásáról ö, beszéltünk, tehát csak akkor kap bárki ö, segítséget, hogyha azt kéri. Éppen ezért nagyon komoly hangsúlyt helyeztünk a felkészültségre, a megelőzésre. A 196-os cikk alapján járunk el, de a közleményben, ezért a jogi szövegben talán nem annyira tetten érhető, de a strukturális alapok felhasználásának módját is keresünk annak érdekében, hogy a prevenció, a megelőzés, az éghajlat, adaptáció, mind, mind komolyan figyelembe vételek kerültek. A Digi Klimával, a Digi Régióval, a Digi Agrival folyamatosan egyeztetünk annak érdekében, hogy a strukturális alapok következő regenerációjában legyen egy olyan fajta kondicionalitás, ami a megelőzés és a felkészültség szempontjait figyelembe veszi. Köszönjük szépen, Gárdini asszony zárja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, még köszönöm minden kollégának az észrevételeket, a bizottságnak is. Köszönetet mondok, úgy tűnik, hogy ö, teljesen ö, kimerítően válaszolt a feltett kérdésekre. Tulajdonképpen így a kérdések ö, kapcsolódtak az én jelentésemhez is. Nekem az a meggyőződésem, hogy jó munkát végzünk, és azt is akartam még mondani, hogy ez a munka természetesen azon alapszik, amelyet az előző ciklusban elvégeztünk. Tehát ugye ezek a szolid alapok, nagyon fontos a szubszidiaritás elve, ezért is emeltem ezt ki az elején, hogy ebben a szövegben is megerősítettem, ahol úgy gondoltam, hogy meg lehet tenni, illetve ahol ez fontos, e, ezt az elvet, tehát hogy a helyi, e, a nemzeti, a regionális, illetve a helyi szintet vonjuk be mindig, és az előző ciklusban is ez derült ki, amikor az új európai polgári védelmi mechanizmuson dolgoztunk. Tehát egyáltalán nem nyúlunk ehhez a, a bázishoz, ezekhez az alapokhoz, hanem ezekre építünk, és megismétlem még egyszer, hogy az alapelv az a szubszidiaritás, és erre épül az egész, a polgári védelem az nem működhet másképpen, nem tud jól működni. Eleve önmagából adódik ez, hogy a, a helyszínen születik meg a helyi szinteken, az adott területeken. hogy az én hazámban például nagy tapasztalatunk van a polgári védelemben, és általában a polgármesterek főszerepet játszanak. Úgy gondolom, hogy ez egyébként Európa összes országában itt van. Tehát a polgármester lép, hogyha nem tudja egyedül megoldani, akkor följebb megy a régióhoz, a régiótól följebb a nemzeti szintre, és a nemzeti szintek fordulnak az EU-hoz, de elég akár Marokkóra gondolni tavaly, hogy eh, ez eh, hogyan működik. Tehát az biztos, hogy így kell eljárni. Az összes aggály, amelyet, eh, meg ellenvetés, amelyet felvetettek, ezek teljesen érthetők és azért lehet őket eloszlatni, mert megfelelnek annak a megközelítésnek, amit alkalmazunk, mert a szubszidiaritásra alapozunk, és biztos vagyok abban, hogy jobb is lehet, jobban is lehet majd ezt megfogalmazni, hogy az értelmezés mindenütt világos legyen, és hogy ugyanabba az irányba eh, haladjunk. Még egy dátumot hadd mondjak, ez nagyon közel áll hozzám, ugye megvan az Euróbarométer adatai, az Euróbarométer adatai szerint az állampolgárok 90%-a nagyra becsüli az európai polgári védelmi erőket, és szeretne segíteni nekik, és nem szeretné, hogy ezek megszűnjenek. Én azt kívánom, ezt mindig szoktam hangoztatni, ezt a, a számadatot, hát lekopogjuk, de remélem, lekopogom, hogy most már a terrorista támadások ideje elmúlt. Minden esetre mindig a legrosszabbra is fel kell készülni. Tehát ne, nem kívánom, hogy az bekövetkezzen persze, de mindenre fel kell készülni, és az előző ciklusban is volt egy ilyen fejezete a dolgoknak. És hát milyen eszközökről van itt szó? Eléggé szofisztikáltakról, amelyek nem biztos, hogy elvárhatók, hogy minden egyes tagállamban meglegyenek, tehát nem lehet mind a 28 tagállamnak ugyanolyan eszköztára, tehát ezt európai szinten kell megvalósítani, úgyhogy azt kívánom, hogy az állampolgáraink szolgálatában nagyon jó munkát végezzünk, a biztonság az ő számukra egy nagyon fontos szempont, láttuk az elmúlt közvéleménykutatásokat, hogy ez mennyire fontos, és az állampolgárok első aggája tulajdonképpen ez, hogy biztonságban élhessenek, úgy, hogy tessék, akkor válaszoljunk, segítsük nekik, mondjuk azt, hogy most már működőképes ez az egész. Thank you too. Köszönöm szépen ezzel a vital zárult. Április 10-ig 11 óráig lehet benyújtani a módosításokat. Május 17-én pedig az MV-ben szavazunk. Nézzük a következő napi rendi pontunkat. A természeti erőforrásokkal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás, az erdők kérdése fejlődő országokban véleménytervezettet fogunk most megnézni. Konecsna asszony állította ezt összetessék. Vážené kolegyne, vážení kolegové. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy kidolgozhattam ezt a tervezetet. Itt az erőforrások átlátható felhasználásáról van szó fejlődő országokban. Jó az, hogy felkérték, felkértek bennünket arra, hogy dolgozzuk ki a véleményünket. A fenntarthatósági célokkal és a Párizsi nyilatkozattal van összefüggésben a téma. Egyébként maga a probléma összetett, de nagyon fontos időben gazdálkodnunk. Az erdők mindenek előtt az esőerdők védelme elengedhetetlen. Meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Uniónak kötelezettségei vannak a harmadik országokkal szemben. Értjük, hogy az országoknak gazdasági szempontból további fejlődésre van szükségük, ezért összetett megoldásokat kell majd alkalmaznunk a természet, a biológiai sokféleség nem szenvedheti a megoldások kárát. Örülünk annak, hogy az Európai Parlamentnek is ez a véleménye. A gond viszont más. A bizottság pénteken az erdőtással kapcsolatban egy tanulmányt tett közzé. Örülök, hogy ezt végre közzé tették, viszont Éppen ezért egy jó cselekvési tervre lesz szükség. A tanulmányból kiderül, hogy a bizottság részben felelős az erdőírtásért, és az Európai Uniónak pontosan ezért a megoldás részét kell képezni, egyetértek ezzel. A fenntartható fejlesztési célokat tiszteletben kell tartanunk, és a Párizsi, Párizsi nyilatkozatot is. Ezért lényeges az erdők, az erdőírtás megakadályozása. Állok elébe a módosító indítványok megvitatásának és a további tanácskozásoknak is. Remélhetőleg sikerül majd egy egyességet találnunk. Fontos együtt küzdenünk. A probléma nem politikai, színezetű, hanem arról van szó, hogy a jövő generációinak is szükségük van a túlélésre egy megfelelő környezetben. Köszönöm, most jönnek az árnyék előadók, Madame Petyé van itt, ő kap szót. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, ha a néppárt majd benyújt néhány módosító indítványt, szeretnék a témáról is beszélni, mert nagyon fontosnak tartom. Az éghajlatváltozás hatásait nap mint nap látjuk, különböző tanulmányokban is megjelennek ez. Ezek láthatjuk, hogy előre nem látható mm, időjárási események következnek be, Horvátországot is sújtották ilyenek a közelmúltban olyan szakpolitikákat kell majd végrehajtanunk, amelyekkel gondoskodunk arról, hogy a hőmérséklet az évszázad vége előtt ne, emel, ne növekedjen 1,5 fok Celsiusnál nagyobb fokkal. A partnereinkkel kell együttműködnünk, és segítenünk kell a fejlődő országokon, hogy teljes erdőgazdálkodást folytathassanak, ez az prioritás. Az, mi pedig az uniós jogszabályokat illeti megfelelő szakpolitikákra és kritériumokra van szükség, ezek segítenek majd bennünket a célunk elérésében, az erdőírtás csökkentésében. Viszont gondoskodni kell arról is, hogy harmadik országokban az erdők befedett terület ne csökkenjen a jogszabályozó keret nem róhat igazságtalan terheket a KKV-kra és a termelőkre, így lehetetlenítve el a piaci hozzáférésüket, ami egyébként mostanáig előfordult. Horvátországban a butorgyártók amiatt panaszkodnak, hogy az olyan piacok, mint India és Észak-Afrika különböző akadályokat gördített az útjukba, válaszul a mi általunk felemelt akadályok, gátak miatt. Ezekről, ezekre oda kell figyelnünk. Örülök, hogy sok esetben áldozatokról van szó, de főleg a vidéki területeken a kistermelőkről. Köszönöm szépen. Kérem még valaki szót ebben a témában. Akkor Madame Mer kap szó a bizottság részéről. Tessék, öné a szó. Thank you very much, Madame Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban az erdő a legfontosabb, legsok oldalúbb megülő energiaforrás a természetben. Gazdasági, szociális, környezetvédelmi előnyök, előnyeinek se szeri, se száma. Számunkra ez fontos az emberek, a jólét, a béke az egészségünk számára, és mindez határokat nem ismer, ezért olyan fontos, hogy ezen kritikus közjóval, közjóval ezen fontos elemével valamit kezdjünk. És azt hiszem, hogy újra meg újra beszélnünk kell arról, hogy valamit tenni kell az, az erdők nem fenntartható kihasználása ellen. Az átláthatóság, az elszámoltathatóság fontosak mind ahhoz, hogy az erdőkkel kapcsolatos kormányzási kérdések ügyében valamit közösen tegyünk. A DEVE szakbizottság az önök szakbizottságával együtt sokat tesz annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Nagyon érdekes, amit önök mondanak, és önöktől hallunk, együttől talán sikerre juthatunk. Ragadnám ezt az alkalmat, hogy beszéljek arról, hogy az úgynevezett flagship, azaz zászlós hajó kezdeményezésünk, a FLECT keretében mit teszünk. 15. évfordulóját ünnepeljük ennek a kezdeményezésnek, és ez alapvetően tagállamok, harmadik országok, civil szervezetek és a magánszektor együttműködésének ad ezt keretet annak érdekében, hogy az erdők illegális kizsákmányolása ellen fellépjünk. Már nagyon sokat értünk el eddig is, 15 önkéntes partnerségi megállapodás született külföldi országokkal, a civil társadalom kapacitás fejlesztése, a kormányzati intézmények, illetve a magán cégek bevonásával 10 további partnerországban, illetve az úgy nevezett uh, termék fakitermelési rendelet kapcsán. Tehát a FLECT alapvetően erről szól, ahogy azt az az önök előadó is mondta, az illegális fakitermelés mellett más veszély is fenyegeti az erdőket, az urbanizáció, a bányászat, az infrastruktúra fejlesztés, a mezőgazdaság, eh, az árutermelés, eh, pálmaolaj, szója, eh, kókusz, kávé, húsmarha, Eh, hogy csak egy párat eh, említsek ezek közül. Ennek más és más az állami dinamikája a következő országban. Friday of two eh, studies. És reméljük, hogy ezek a tanulmányok segítenek majd abban, hogy a saját kezdeményezésű jelentésük valóban jól és időben készüljön el. Ezeket a tanulmányokat független konzulensek készítették, Az egyik a e, erdőírtás és pusztulástimával foglalkozott, másik pedig a pálma olaj termelés szociális és közösségi és környezetvédelmi hatását vizsgálja. Az Európai Unió véleményét nem tükrözik ezek a tanulmányok, de mi készítettük őket. Mégis azt hiszem ezek nagyon fontosak lehetnek önök számára, hogy eldöntsék, hogy hogyan tovább. Köszönjük szépen Kanyecsna asszonynak adom vissza a szót. Köszönöm szépen. Tényleg csak villámgyorsan hadd reagáljak ezekre. Először is az Európai Bizottságnak mondom, meggyőződésem, hogy ezekhez a döntésekhez nem kell annyi idő, mint amennyit vártunk. Megszülettek ezek a tanulmányok. Azt hiszem, hogy mm, vannak fontos tények, amiket nem kerültünk. Itt van például a mm, pálmaolaj. Nos, alapvetően nem így fogom elkészíteni a saját kezdeményező jelentésünket, hiszen a közös jövőnkről van itt szó, Éppen ezért ezt kell szem előtt tartani. Meggyőződésem, hogy a kollégákkal együtt, a társ előadókkal együtt megtaláljuk a közös nyelvezetet, a közös irányvonalat annak érdekében, hogy minél zöldebb legyen a jövőnk, olyan zöld, mint egy szép erdő. Thank you very much. Köszönjük szépen Konyecsna asszonynak. Ezzel a 15-ös napi rendi pontot is lezárjuk. A módosítások elterjesztésre határideje március 22-e 11 óra. Május 16-17-én fogunk szavazni erről a szakbizottságban. 16-os napi rendi pontra ugrunk tovább. Az élmiszer ágazat és mezőgazdasági jövője eh, véleménytervezetről van szó az Agri Szakbizottság vélemény, jelentését véleményezzük. Angelique Delay az előadójának a véleménynek, parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Egy véleményt készítünk a közös agrárpolitika és az élelmiszerágazat jövője kapcsán, Nyilván ez a per szakbizottság az első számú illetékes, nagyon fontos kérdés ez, hiszen az Unió egyik sarkalatos és alapvető politikájáról beszélünk. Általános megjegyzésekkel kezdeném, először is a menetrendek kapcsolatban, ez nagyon sűrű, nagyon ö, gyors. 2013-as reform ö, életbe lépett, ezért kerül mindez az asztalunkra. Nos, e- 13 hónapunk van az úgynevezett Omnibus névre hallgató, vagy gyűjtőrendelet reformra. 9 hónapunk van összesen az összes szövegre, főként akkor, amikor választási kampány e, lesz. Vannak e, a több éves pénzügyi terv is ismeretlen, így tehát vannak kérdőjelek a költségvetés terén, nem beszélve a Brexitre. Tehát ez már az eljárást is megnehezíti, az Európai Parlament saját kezdeményezés jelentését Herbert Dorfman a felelőse ennek, ezt az Európai Bizottságnak be kell építeni a saját javaslatába. Hogyan lehet mindebbe a saját álláspontunkat majd június elejére valahogy ebbe beépíteni. Igazából nincs más választásunk, mint hogy rohamléptekben haladjunk ez ügyben. Hét mérföldes csizmánkat felkaptuk, így tehát angolul kellett elkészítenem a jelentést, és fordításra sem lesz idő, ez nem az nyelvem, a módosítók se nyelven kell, hogy érkezzenek, ez külön megnézíti a dolgomat tehát fennáll a veszély annak, hogy a munkánk nem megfelelően készítjük el. Ezt el, hogyha május végéig nem fogadjuk ezt el, akkor bizony már a következő parlament és bizottság fogja ezt a munkát befejezni. Lássuk most az érdemi témákat. Az Európai Bizottság a kommunikációban a környezetvédelem központi szerepet játszik, már pedig tudjuk, hogy az ágazati politikák helyett egy holisztikás megközelítést alkalmaznak. Nos, alapvetően a bevált gyakorlatokat tűzték ki a gazdák elé cél. A kettős teljesítmény is, tehát gazdaság és környezetvédelmi teljesítményt is várunk a gazdáktól. A kap felépítése tekintetében a két pilléres struktúra megtartását javaslom. Az első egy közösségi terv, közösségi ökokondicionalitás megerősítése melletti támogatás jelentene. A második eh, pillér kevésbé bonyolult és hatékonyabb, alapvetően a területfejlesztés eh, ágazati céljait szolgálna, hiszen ez lehetővé teszi majd a beruházást, a képzést, az innovációt, kutatást helyi szinten is. Egy harmadik eh, pillérre is esetleg szükség lehet, ennek a lehetőségét vizsgálni kell válsághelyzetekre a kap valóban a zöld környezetbarát energia, illetve a mezőgazdaság terén komoly ambíciókat tűzött ki maga elé. Itt van például az a téma, amit ma beszéltünk át az Agri Szakbizottságban, ez pedig a fehérje takarmányok kérdése. Fontos, hogy ugyanolyan környezetvédelmi, egészségügyi és szociális feltételeket teljesítsenek az importtermékek, mint az európaiak. Egy oldalt kellett szerintem egy olyan témának, amiről sokat mondhattam volna. Kedves kollégák, az önök véleménye nagyon érdekel engem, mert március 25-e dél 11 óra a módosítások előterjesztésének a határideje, addig kérem, hogy juttassák el hozzám az önök javaslatait. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Való igaz, akkor ezt se kell mondanom, hogy a módosítások beterjesztésének határideje mi, tehát március 27, ki szeretne hozzászólni? Ek úr. Danke, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! Az uniós szerződés több cikkében 3.9, valamint a 168. cikkben az áll, hogy az Európai Unió szakpolitikainak meg kell célozniuk azt, hogy előmozdítsák az állampolgáraik jól létét, és az uniós irányelvek végrehajtásánál az egészségvédelmének védelmének magas szintű védelmét kell biztosítani. Emellett figyelembe kell venni az uniós prioritásokat. Nagy mértékben oda kell figyelni tehát az állampolgárok egészségügyét helyzetére, a szociális igazságosságra és a környezetvédelemre is, hiszen mindannyian érintettek vagyunk abban, ha károsul a környezet és a természet. De úgy tűnik, hogy a bizottság ezeket a prioritásokat nem veszi figyelembe mindig. A költségvetés legalább 20%-át éghajlatvédelmi intézkedésekre adnák ki 2014 és 2020 között, különböző szakpolitikai területek bevonásával. Azonban az uniós auditőrök megállapították azt, hogy a kap esetében túl pozitívak voltak az eredmények, azaz még van behozni valónk. Az uniós kibocsátások 70%-a a mezőgazdaságban a hús iparból származik, meg kell állapítanunk, hogy a mezőgazdasági termelők is ártanak a biológiai sokféleségnek. A, időközben a tudomány világa arra a következtetésre jutott, hogy az állati termékek fogyasztását sok okból kifolyólag csökkenteni kellene. És ez az agrárgazdaság ökologizálását eredményezhetné. Viszont hasztalan keresnénk az előadó anyagában ezt a megállapítást az összes állampolgárunk egészségére és életminőségére kell helyeznünk a hangsúlyt, és az állatok jólétére és egészségére, hiszen ez kihatással van a környezetre. A mezőgazdaság kereskedelmi érdekeinek a szem előtt tartása, ha csak ezt tartjuk szem előtt, problémákat eredményezhet, hiszen ez a közérdeknek nem felel meg. A GAP reforma kezünkben van annak a lehetősége, hogy az uniós mezőgazdaság a növekedés motorja legyen. Olyan reformra van szükség, amelyel megakadályozzuk a nagy botrányok kialakulását, mint a múltban például a növényvédőszerekkel kapcsolatos mm, botrányt az új kapnak, garantálnia kell, az élelmiszereink biztonságát úgy, hogy ezek a világon a legbiztonságosabbak legyenek. Ezen fontos témákat hasztalan kerestem a jelentésben, nem emelte ki az előadó ezeket megfelelő módon. Azután, hogy elolvastam a jelentést, az volt a benyomásom, hogy az Agri Szakbizottság vagy a mezőgazdasági termelők szakszervezetének a véleményét olvasom. Nem lát, láttam azt, nem találtam azt, hogy az agrárpolitikának milyen negatív, káros hatásai vannak holott ez egzisztenciális problémákat is okozott. Ha nem kurtítjuk meg az ipari mezőgazdaságot, akkor ez a környezetet tönkre fogjuk tenni. Egy sor módosító indítványt fogok benyújtani, a állat és egészségvédelmi irányelvekkel kapcsolatban, biztonságos élelmiszertermeléssel kapcsolatban, helyi regionális termelés, éghajlatvédelem, biológiai sokféleségvédelme, nagyobb támogatása a családi gazdaságok esetében és a kisgazdaságok esetében, valamint az intenzív állattartású és monokulturális támogatások csökkentése. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now, uh, Köszönöm szépen. Van-e még valaki? Magyar asszony, tessék. Um, Köszönöm szépen. Bele asszonynak szeretnék köszönetet mondani a véleményét, Egyetértek az aggájával az időtartam és határidők tekintetében. Nem sokára közé teszik a félidős tervezés adatait. És ha a mi véleményünk, valamint az Agrár Szakbizottság véleményét előterjesszük, akkor ezekkel kapcsolatban nem lesz jó a határidő. Mindenképpen szükségünk, le, szükségünk lett volna egy másik időpontra, értem az aggályát. Másodszorban úgy gondolom, hogy a mezőgazdaságnak a jövőben sokkal nagyobb mértékben ki kell vennie a részét az éghajlat és környezetvédelemből. Az előttem felszólalókhoz ilyen tekintetben csatlakozni tudok. Sokkal részletesebben meg kell vitatnunk ezt a kérdést. Nyilván egy ilyen rövid jelentésbe ennyire részletesen ezt nem is fogjuk tudni belevenni. Amiatt aggódom, hogy ha azt mondjuk, hogy a fenntartható környezetvédő mezőgazdaságot célozzuk meg, akkor mindig minden attól függ, hogy a gazdaság mérete mekkora. Én azt látom, hogy ha kis gazdaságokról van szó, és családi gazdaságokról, akkor megalapíthatjuk azt, hogy sokszor azt mondjuk, hogy egészség környezetvédőbb módon járnak el, de ez nem így van. Ügyelnünk kell arra, hogy az összes problémát egyeztessük egymással, és ez nem csak a gazdaságok méretétől függ. Köszönöm szépen. Thank you very much. Someone else? Köszönöm szépen. Van-e még valaki? Ha nincs, akkor a bizottság kap szót. Anya Tiszúr. Can, can someone help him? The micro? Or you can move the chair?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 hallanak, akkor rendben van elnézést azért a kis technikai problémáért. Szeretném, szeretnék röviden beszámolni arról, hogy hol áll most a bizottság javaslata. A folyamatról nem sok mindent fogok mondani, mert ahogy az előadó is mondta, ez a folyamat két eddig ismeretlen tényezőtől függ. Az egyik ugye a Brexit, a másik pedig, hogy az MFF hogy fog kinézni és hát nem tudjuk addig még tovább pontosítani a helyzetet. Emellett azért szeretnék még a négy fő elemre összpontosítani, ami a bizottsági közleményben megjelenik, és így csatlakoznék az eddig elhangzottakhoz. Először is az világos, hogy ezzel a közleménnyel a bizottság sokkal erősebb éghajlatvédelmi és környezetvédelmi ambíciót fogalmaz meg, az ágazatban, és a véleménytervezetben szerepelt az, hogy a gazdasági és a környezetvédelmi teljesítést össze kell kombinálni. Igen, a nagyon hosszas konzultáció után, ami ugye a közlemény előkészületének része volt, mi is erre jutottunk, és a hatástanulmány, illetve a workshopokból is az derült ki, hogy olyan helyzetben vagyunk most, hogy Rengeteg az új technológia, amelyeknek a segítségével össze lehet kombinálni a gazdasági és a környezetvédelmi teljesítményt. Tehát itt szinergiát lehet megvalósítani akkor, hogyha bizonyos feltételek adottak. Például a működő tanácsadó rendszer, amely a gazdáknak tanácsot ad, és a technológiák terjedése jobb minőségű célzott támogatásra is szükség van. Ez nem csak a méretektől függ, egyetértek azzal az észrevétellel, amelyet itt valaki elmondott, hogy a méret az a gazdasági és a környezetvédelmi hatékonysággal sem arányos, hanem inkább a menedzsment készségek számítanak jobban. És a mozgástér, persze a tagállamok mozgástere is fontos elem és hát a szubszidiaritás elvét még inkább erősítjük. Egy újabb tényező pedig a tudás. Itt fontos megemlíteni a kutatás, az innováció, illetve a tanácsadó rendszerek közötti kapcsolatot is. A negyedik pedig, de ezt lehet akár elsőnek is felsorolni, jobb kapcsolat kiépítése az EU, a tagállamok, illetve a kedvezményezettek között. Mindezt azzal a szándékkal, hogy a, a politikák hangsúlyát az ellenőrzésekről inkább a teljesítményre toljuk át. Ez nem jelenti azt, hogy nem lesz ellenőrzés a jövőben, de azt sem, hogy nem lesz teljesítményértékelés ma. De ennek az elmozdulásnak kellene megvalósulnia, tehát inkább a teljesítmény orientáltság fölé. Végül pedig vannak még egyéb szempontok is, amelyeket figyelembe vettünk. Azt hiszem, az a képviselő kolléga, aki ezt említett, elment, de az egészségügyi szempontok is felmerülnek itt a közös agrárpolitikában. Vannak például olyan területek, mint az, hogy az antibiotikumok felhasználását monitorozzuk, ez nem csak az állategészségügyre, hanem az emberi egészségügyre is hatással van, és az állampolgárok aggájait is érintő területek is vannak. Véleményünk szerint, ha a politikát jobban abba az irányba orientáljuk, hogy a gazdák jobban reagáljanak a fogyasztók aggájaira és igényeire, akkor eh, jó úton tudunk elindulni. És végül pedig az utolsó felvetésem, amely gyakorlatilag visszajutok a folyamat elejére, az, hogy már eh, most rengeteg információ áll rendelkezésre a kap reformjáról, és ide ezek között többek között az a háttérdokumentáció is szerepel, amely a felmérésekről szól, illetve az összes olyan dokumentum, amely a nyilvános konzultációt foglalja össze, az is rendelkezésre áll. Ugye ennek a végén volt egy konferencia, és ez lehetővé teszi, lehetővé tette azt, hogy tájékozódjunk arról, hogy a közvélemény mit gondol, eh, mielőtt még mi a politikai javaslatainkat megfogalmazzuk. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, és akkor visszatérünk az előadóhoz hogy összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon röviden reagálnék arra, amit kollégáim mondtak. Ugyanúgy, mint Ekkúr, hát én is nyilván el tudtam volna még itt mélyíteni egy-két kérdést, de hát tíznapos határidőben véleménytervezetet készíteni azért nem biztos, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy az ember az összes kívánságát ki tudja dolgozni és értem a bizottság képviselőjének az észrevételeit is. Itt felmerül a kettős teljesítmény kérdése, az átmenet ebbe az irányba, és jegyeztem természetesen azon kollégák észrevételeit is, akik itt hozzászóltak, és számítok mindenkinek a módosító javaslataira annak érdekében, hogy ugye a hát, rendelkezésre álló nagyon rövid időben sikerüljön befejezni elkészíteni ezt a szöveget. Emlékeztetnék mindenkit, de már nem is tudom, bocsánat, a módosítóknak tehát a határideje március 27-e. Köszönöm, hogy az elnök, akkor ezzel a napi rendnek erről a pontjáról lezártuk az eszmecserét, és a módosítókat még gyorsan, a módosítókról elmondottakat kiegészítem, hogy a Környezetvédelmi Bizottságban majd április 25-26-án tervezzük a szavazást, a módosítók pedig csak angolul vannak, lesznek. A következő napirendi pontunk eszmecsere a műanyagokkal kapcsolatos uniós stratégia érintettjeivel. Az érintettek viszont több különböző helyszínről érkeznek. Eredetileg 16 óra 30-ra terveztük ezt a pontot a napirenden, úgyhogy addig szünetet kell, hogy tartsunk, tehát addig felfüggesztem az ülést, és 16 óra 30-kor fogjuk folytatni a szakértőkkel az eszmecserét. Ezért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 Hello everyone, we can resume our business. És akkor most folytassuk. So, welcome to our exchange of views with uh, stakeholders on a European strategy. Az európai műanyagokról szóló stratégiával kapcsolatos eszmecsere következi. Illeszkedik ez a saját kezdeményezésű véleményünkhöz, a bizottság közleménye, amelyet január 16-án tettek közzé, a körforgásos gazdasága kapcsolatos csomag része. Szeretettel üdvözlöm a négy érdekelt felünket, valamint az Európai Bizottságot is. Köszönöm, hogy eljöttek ma hozzánk, hogy megosztják velünk véleményüket. Ha megengedik, bemutatnám vendégeinket, Saskia Várett asszonyt, aki az eszenciánál a főtanácsadó fenntartható fejlődés témájában, Prislan Emma, a Szizet Risk munkatársa, a Riting Plastic Alliance képviseletében. Dr. Patricia Vankelöve, a Plastics Europe fogyasztó védelmi és környezeti igazgatója, valamint Áró Maki Matilla urat, aki az Atria PLC csomagolási, csomagolások fejlesztését felelős igazgatója. Emellett a bizottság képviselőjét, Kestitus Szadauskas igazgató urat is üdvözlöm, a DG Environmental. És most megadnám a szót Demesmaker úrnak, aki az előadónk ebben a témában. Mikrofont kérnék szépen. Az a mikrofon nu nog is het Ja. De ha a mikrofon be van kapcsolva, akkor még jobb, mondja a felszólaló. Rövidre fogom, azért, mert kevés az időnk, és inkább a szakértőket szeretnénk meghallgatni. Szeretnénk őket meghallgatni, őket meg akartuk majd ide hívni, üdvözlöm is őket az MB szakbizottságban. Külön köszönöm azt, hogy ilyen rövid határidővel el tudták fogadni a meghívásunkat. A műanyag értékes anyag. Ma azt mondjuk, hogy különlegesen értékes, de azért a környezetre, a gazdaságra is font, gazdaságra nézve is fontos. Fenntartható és körforgásos módon szeretnénk kezelni a műanyagot az egész értékláncban. Nagyon sok különböző komponens van ebben az értékláncban, és szeretnénk, ha az összes lánceme ennek az értékláncnak ugyanabban az irányban mutatna. Nagyon örülök annak, hogy megtarthatjuk ezt az eszmecserét az szakértőinkkel, és állok elébe az élénk délutánnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót az vendégeinknek. Várett asszony az első tessék. Láthatnám a prezentációt? Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak bennünket. Ki foglalkozik a prezentációkkal, kérdez az elnök. Just a second to sort it yes, out. Yeah. No, no problem. Hartelijk dank om ons uit te nodigen naar deze... Köszönöm szépen, hogy meghívtak bennünket. Röviden beszélnek a poli, az eszenciáról. Ez a belga föderációja a vegyipari vállalatoknak, 750 vállalat tartozik ide, az eszencián belül van egy külön rész, a műanyaggyártókra és műanyag feldolgozókra, én őket képviselem. Ami a műanyag stratégiát illeti, a cél új gondolkodásmódot létrehozni, amelynek újak lesznek az eredményei is. Megállapítottuk azt nagy örömmel, hogy a műanyag stratégia felismeri azt, hogy a műanyag értékes a mindennapi életben. Való igaz, túlértékes a műanyag ahhoz, hogy hulladéknak tekintsük. A mindennapjainkat javítják, a körforgásos gazdaság részét képezik, alapanyagot jelentenek, és a növekedést, foglalkoztatást, valamint az innovációt erősítik. Ezek nagyon fontos értékek, ezt támogatjuk. Megállapítottuk azt is, hogy főleg a műanyag csomagolásra összpontosít a stratégia, bár azért a sajtóban ö, olyan cikkek jelennek meg, amelyek ö, azt mondják, hogy minden, ami műanyag, az probléma. Ezt, szeret, ezt a meggyőződést szeretnénk gyengíteni. A stratégia esetében az újrahasznosított újrahasznosítandó tartalomra szeretnénk helyezni a hangsúlyt. Ha a számokat nézzük, a műanyag 40%-át hasznosítjuk újra jelenleg. Ez kihatással van a korábbi választási lehetőségekre, amelyekkel éltünk, a gyártópásztási lehetőségeiről van szó. Olyan műanyagokra összpontosítanak, mint például a HDP és a PET, és nem az olyanokra, amelyeket nem hasznosítanak újra. És ez még nem jelenti azt, hogy a többi műanyagot nem lehet újrahasznosítani, nem. A, vannak itt olyan polimérek, amelyek újrahasznosíthatóak, csak a lineáris alternatívák jelenleg olcsóbbak. Itt például a megsemmisítésre gondolok, illetve az Európán kívüli exportra. a vállalatok döntéshozói fontos kiatással vannak a csomagolásra, és keves, kevésbé veszik figyelembe a Design for Circularity fogalmat. Az ökomoduláció az egyik lehetőség az újrahasznosításra. Úgy gondoljuk, hogy a kínai embargó, azaz az, hogy Kínába már nem lehet bizonyos anyagokat exportálni, nem akadály, inkább lehetőséget kell látnunk ebben, mert ezek az anyagok Európában maradnak. Igen, a helyi ö, szelektálás beruházásokat igényel, elegendő kapacitásra van szükség, azért, hogy sokféle anyagot lehessen újrahasznosítani, és hogy a lehető legtöbbféle polimert hasznosítani lehessen. A megfelelő vállalati éghajlatot kell ehhez létrehozni. Ami az újrahasznosított tartalmat illeti, a zöld közbeszerzések esetében megjegyeznénk, hogy a legfontosabb meghatározni azt, hogy a recycled content, az újrahasznosított tartalom fogalma mit is jelent pontosan. A, százalok, a százalékos arány helyett inkább a minőségre kellene összpontosítani. Az újrahasznosított anyag minősége nagyon fontos, és ahhoz ezt garantáljuk, egy tanúsítási rendszert kell kidolgozni, és egész Európára kiterjeszteni legyen ez kötelező. Végezetül megjegyeznénk ennek kontextusában azt is, hogy az újrahasznosítás nem feltétlenül jelenti az elsődleges újrahasznosítást. Bizonyos esetekben, ha minőségi szelektásról van szó, akkor másképp is fel lehet ezt használni. Itt a kvacer tanúsítási rendszerre hívnám fel a figyelmet, ezt dolgoztuk ki Belgiumban. A műanyag stratégia összpontosítani fog az innovációra. Ezzel kapcsolatban a véleményünk az, hogy az európai vegyipar és műanyagipar nagyon fontos szerepet játszik a folyamatban, nem csak a gépi újrahasznosításnál, vannak itt különböző boosterek, amelyeket használni lehet, de emellett mindenek előtt a vegyi újrahasznosításra, ez nem kap akkora hangsúlyt a stratégiában, mint amilyen kellene. Erre is sort kell keríteni, értékes lehet, és meg is kell neveznünk akkor, amikor azokról az anyagokról beszélünk, amelyek újra hasznosíthatóak. Ez lehetőség a bizonyos termoszetek újrahasznosítása esetében, és az aggasztó anyagok eltávolítása szempontjából is. Végezetül az ágazat maga is keresi a lehetőségeket az alternatívák kiértékelésére, a széndiokszid, mint erőforrás a kutatások egyik tárgya, lesz egy sor kísérleti projekt is. Emellett a megújuló takarmányok is jelenthet ökológiai értéket, akkor, amikor az alternatív anyagokra térünk át. Ami a hulladékokat, hulladékot illeti, meg kell állapítanunk azt is, hogy nagy nyilvánosságot kap a téma, viszont nem felelnek oda megfelelő módon. Közösségi hatáskörbe tartozó kérdésről van szó, a gyártótól a fogyasztóig és a hatóságokig mindenkit felelősség terhel ha azt nézem, hogy bizonyos esetekben, nyilvános helyeken mennyire tele vannak a hulladék lerakók, a szemetes kukák, akkor meg kell állapítanom, hogy a hatóságoknak is felelőssége van ebben. Proaktív módon kell eljárnunk. Van egy műveletünk, az Operation Clean Sweep. Az antwerpeni kikötői hatóságokkal valamint a polimér gyártókkal és a logisztikai ágazata egy megállapodást írtunk alá, megpróbáljuk a pelletvesztességet elkerülni. Ezzel a problémával fogunk foglalkozni. És ez vonatkozik a műanyag konverterekre is. Alul láthatják azt a fotót, amelyen a Plasti Mobil gépjárművünk szerepel iskolákba visszük el ezt az autót, az iskolásoknak mutatjuk meg, hogy mit lehet újra hasznosítani. Ez egy nagyon sikeres projekt. Végezetül európai szinten is elhangzott néhány kötelezettségvállalás a stratégiában, azért, hogy növekedjen a, az újrahasznosítás, és hogy megfelelő módon védjük a környezetet is. Végezetül vannak reaktív lépéseink is, a beletveszteséget monitorozzuk az Antwerpeni kikötőben, de vannak más tisztító jellegű lépéseink is. Ami a mikroműanyagokat illeti, a javaslat korlátozásokat ír elő. A lényeg az, hogy meghatározzuk, hogy szándékosan mennyi mikroműanyagot lehet hozzáadni és ügyelni kell arra is, hogy a környezetben ne kerüljön ez ki. Az, az intézkedéseknek arányosaknak kell lenniük, és világosan meg kell határoznunk, hogy pontosan mire gondolunk, itt minden jogszabályozói opciót mérlegelni kell, nem csak a RICS lépéseit kell figyelembe vennünk. Ügyeljünk arra, hogy elkerüljük a megengedhetetlen kockázatok előfordulását. Ami pedig az egyszerhasználatos műanyagokat illeti, hiányzik az ezzel kapcsolatos fogalom meghatározás. Mit értünk pontosan ezen? Van itt egy ellentmondás ebben a fogalomban, a műanyag nem egyszer használatos. Csak jelen esetben a használat esetében beszélünk az egyszeriről egyszer használják ezeket a műanyagokat. A mentalitást kellene megváltoztatnunk. Arra kell helyeznünk a hangsúlyt, hogy az eldobható eszközök használatát korlátozzuk, hiszen az ember nem igazán akar olyan tóban vagy tengerben úszni, ahol körülötte fadarabok vagy műanyag darabok lebegnek. Dióhéjben ennyit. Tudom, hogy rövid az idő. állok elében a további kérdések megválaszolásának. Thank you very much, Madam Valvred. Köszönöm szépen Várett asszonynak, és most átadom a következő előadóknak a szót. Prisztlend asszony, parancsoljon. Good afternoon. Thank you very much. Jó napot kívánok! Én a Szízet Risk képviseletében vagyok itt. A tengeri környezetet védjük, több civil szervezetet összefogunk, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy eh, a Rethink Plastic Szövetséget képviselhetjük itt. 7-8 civil szervezetről van szó, akik a műanyagmentes jövőt szeretnék támogatni. A bizottság jól megértette ezt a problémát. Az európai gazdaság az olcsó műanyagokra épül, és a fogyasztói társadalom is a műanyag csomagolásra épül, a tartósabb termékek, illetve vonzóbb termékek előállítására. 40%-a a csomagolóanyagnak szükségtelen, nem lenne rá szükség, a tervezésben is ki lehetne hagyni, és nem is újrahasznosítható, de nem látunk bizonyítékot egyébként arra, hogy a műanyag csomagolás csökkenteni az élelmiszerpazarlást. De sajnos ugye ez a szokásunk, hogy útközben gyorsan felkapunk ezt, azt enni, ez megnövelte a műanyag hulladékok számát voltak olyan cégek, akik arra alapoznak, hogy a csapvíz káros az egészségre, ezt terjesztik, és akkor műanyag tartályokban vagy műanyag üvegekben tárolt vizet forgalmaznak, de ez az egész folyamat oda vezet, hogy felelősen lebonthatatlan, újrahasznosíthatatlan műanyag halmot termelünk, és ennek egy részét elküldjük máshová, más országokba, elégetjük vagy eltemetjük ezt a sok műanyag szemetet, hát valami nem stimmel a rendszerrel. Az RPA a mi szervezetünk azt hangsúlyozza, hogy csökkenteni kellene a műanyagból készült termékek számát, és a körforgásos gazdaságot megvalósítani a termékek újratervezésével, sokkal tudatosabban használjuk a műanyag termékeket, amelyeket egyáltalán használunk, de ehhez persze európai jogszabályokra is szükség van. De mit is gondolunk, mit értünk az alatt, hogy csökkentsük a felhasznált műanyag termékek számát? Az első lépés az, hogy a legkárosabb műanyagokat csök, felhasználását csökkentsük, és üdvözöljük azt, hogy az oxó bomlású műanyagokat, illetve a mikro műanyagokat a bizottság elemezte és kizárja, mondjuk nem feltétlenül lehet ezeket teljesen betiltani, ez most még nem felelne meg, de csökkenteni kell, amennyire lehetséges ezeknek a felhasználását, és reméljük, hogy eljutunk odáig, hogy ezek a káros termékek nem lesznek jelen az európai piacon. A mikro műanyagoknak más forrása is van, például a pelletek, amelyek a második legnagyobb forrását jelentik a mikroműanyagoknak. Műanyagoknak Ugyanúgy, mint a faanyagokra vonatkozó rendelet esetében, itt is egy rendeletre van szükség, amely garantálja jobb, jó gyakorlatok bevált gyakorlatok terjedését, hogy mindenütt minimalizálják ennek a műanyagnak a mennyiségét. Egyelőre nincsen független audit, és a műanyagok felhasználása sem egyforma standardok között történik. A az egyszeri felhasználású műanyagokat a lehető legjobban korlátozni kell. A bizottság által előkészített lépés lesz az egyik legfontosabb a tekintetben, hogy csökkentsük a műanyag szennyezést. Hogyha jogszabályban tudjuk csökkenteni például ezeknek a műanyagoknak a használatát, illetve a szemétként való elterjedését, például az EU-s tengerpartokon, akkor jó példával járunk elő majd a világon gyakorlatilag bármilyen tengerpartra elmehetünk, ott csikkeket találunk, mindenféle édességeket, chipsnek a csomagolói zacskókat, élelmiszeres műanyagdobozokat és egyéb hulladékokat. Ahhoz, hogy ez a jogszabály sikeres legyen, szükség van adatgyűjtésre is, mert nem tudjuk, hogy a piacon mennyi termék van jelen, pontosan, és hogy mennyit használunk fel. Megpróbáltuk megbecsülni ezeket a mennyiségeket, ezen termékek esetében olyan adatokat felhasználva, amelyek elérhetők. 46 milliárd műanyag üveget vásárolunk Európában évente, 16 milliárd kávés poharat osztogatnak el, és 36,4 milliárd szívószálat évente. De vannak olyan cégek, amelyek nem műanyagra alapuló termékeket forgalmaznak és gyártanak. Mi abban reménykedünk, hogy ez a jogszabály követni fogja az eddigieket, és azok szellemét reméljük, hogy a mennyiséget csökkentik, az anyagokat úgy, hogy felváltják az anyagokat, vagy büntetést vetnek ki ezeknek a használatára, és így végül sikerül észszerűbben felhasználni a műanyagokat, illetve csökkenteni ezeknek a használatát. Az egyszerhasználatos műanyagok esetében ezzel befejezem, persze tudom, hogy még rengeteg más lépést meg lehet tenni, például egy Európai Uniós műanyag csökkentési célt kitűzni, illetve eh, a gyártási célra összpontosítani, hogy ne is gyártsanak ilyeneket. Aztán a második lépés az az, hogy áttervezzük a termékeket, és így a körforgásos gazdaságot támogassuk. Hát ennek valószín, nagyobb a valószínűsége. Tehát remélhetőleg eh, ezen termékeknek az újrahasználását, újrafelhasználását sikerül segíteni a jogszabályjal az olyan csomagolás, amely műanyagból van, legyen újrahasználható, javítható, és az életciklusa végén 100%-ban újrahasznosítható. A vegyi és műanyag termékek nyomon követhetőségét is javítani kell. Hogyha az újrahasznosított műanyag mennyiségét javítani szeretnénk, akkor ezt úgy kell tenni, hogy az emberek és a környezet számára se legyen ez káros és fel kell tennünk a kérdést, hogy mikor lesz hatékony ezen műanyagoknak a másodlagos piaca. Mi van azokkal az anyagokkal, amelyeket hozzáadnak, hozzáadnak ezekhez a műanyagokhoz? Hogyha ezek miatt nem lehet újrahasznosítani a műanyag termékeket, akkor miért van szükségünk ezekre a vegyi anyagokra, ha ezek akadályozzák az újrahasznosítást? Talán nem is lenne szükségünk eleve a vegyi anyagokra. A harmadik pedig, hogy ne áltassuk magunkat, a lebomló műanyag termékek nem meg, jelentenek megoldást. Nagyon sok terméket termékről állítják, hogy nem műanyag, akkor is, hogyha nem biztonságos a környezet számára az infrastruktúrára is szükség van, amelynek a segítségével meg lehet szabadulni ezektől a műanyagoktól. A biológiailag lebomló műanyagokkal is ugyanaz a probléma, mint a hagyományos műanyagokkal, úgyhogy ezeket ne tekintsük jó alternatívának, és különösképpen nem, amikor arról a szemét halmazról van szó, amely a tengerekben található. Rengeteg zenei fesztiválon kiosztogatott terméken szerepel az, hogy én nem vagyok műanyagból, pedig mégiscsak van bennük műanyag, anyag, és nem szerepel semmi utasítás arra, hogy hogy lehet ezeket le, lebontani vagy újrahasznosítani. Az első, amit a jogszabályok kapcsolatban üdvözölnénk, az az, hogy használjuk újra ezeket a műanyag termékeket. A csomagolási irányelvbe is be kell ezt emelni, és el kell ismerni azt, hogy az újrahasznosításnál az újrafelhasználás sokkal fontosabb lépés a hierarchiában. Az, hogyha csak akkor használunk valamit újra, amikor ez költséghatékony, komolyan aggasztó. Javítani kell a műanyag termékek skáláját. Összefoglalva tehát üdvözöljük a műanyag stratégiát, és várjuk a következő lépést, az intézkedésekre tett bizottsági javaslatot. Az egy, egyik legfontosabb elem az az egyszer használatos műanyag termékekre vonatkozó szabályozás. Az irányelv keretébe be kell építeni az adatgyűjtést, ugyanis az ágazatnak megvannak ezek az adatai, a műanyag stratégiát még lehet javítani a tekintetben, hogy ezt a műanyagot hogyan gyűjtik össze, hogyan hasznosítják és hogyan kezelik. Az egész világ bennünket figyel, hogy mit teszünk. Körülbelül 800 ezer európai írt alá egy petíciót, amelyben arra kérik a bizottságot, hogy elérhető célkitűzéseket fogalmazzon meg a műanyagokkal kapcsolatban. Tehát az Európai Parlament Környezetvédelmi Bizottságának képviselőihez azzal a kéréssel fordulunk, hogy vegyék figyelembe a környezet igényeit, az önök által képviselt állampolgárok igényeit, és egy felelősebb műanyag stratégiát valósítsanak meg. Köszönöm szépen! Köszönjük, hogy felolvasta mindezt, most pedig megadom a szót Vangelőve asszonynak. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek ma délután. Az európai um, műanyag gyártókat képviselem, ezért angolul folytatom. Egész Európát képviseljük, e, tagállami, illetve nemzeti, illetve regionális szinten is, hogyha az egész e, műanyagipart nézzük, a gépgyártókat és az átalakítók, és akkor óriási iparrágról beszélünk, amely az európai körforgásos gazdaság számára nagyon fontos, másfél millió embernek adnak munkát, 60 ezer cég körül, főként kis és középvállalkozások, 350 milliárd eurós forgalom. Az öt leginnovatív ágazat egyikéről beszélünk. Ez nagyon fontos a körforgásos gazdaság szempontjából. Lássuk az európai műanyag stratégia legfontosabb részeire. Az újrahasznosítás és az újrafelhasználás, ez a két legfontosabb elem ez alapvetően az életciklus végét érintő fellépés, ez persze szelektív gyűjtésre van szükség. A felhasználás időszakára is koncentrálni kell, ami ezen termékek esetében talán a legfontos. Az ecodesign termékek sokat segíthetnek abban, hogy az életciklus végén nagyobb mértékben újrahasznosíthatók, illetve újra felhasználhatóak ezek az anyagok. Egy erőforrás hatékony széndiokszid kibocsátás, alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaságot szeretnénk Európában. Azt hiszem, hogy ezért előpetően ebből kell kiindulnunk. Az újrahasznosított tartalom is nagyon fontos, hogyan tudunk olyan termékeket tervezni, amelyek nagyobb arányban tartalmaznak újrahasznosított anyagokat, gondolok itt például az építőipar, az autóiparra, illetve csomagolópjaira. Maguk a márka tulajdonosok segíthetnek nekünk ebben sokat, olyan minőségi normákkal, amelyekkel az újrahasznosíthatósági arány javítható teljesen önkéntes intézkedésekkel. Második fontos elemnek tekintem és akkor ugorjunk egyet. Az európai eh, műanyag stratégiában arról szól, hogy hogyan lehet csökkenteni a hulladékot, illetve általában a szemetelést a termelőtől egészen a fogyasztókig. Három fő megoldás van. Az egyik a megfelelő eh, az életciklus felhasználás után megfelelő hulladégazdálkodási eszközökkel, valahogy be kell ezt gyűjteni, hogy a piacnak valóban megfelelő újra hasznosított anyagai legyenek. A második az, hogy az emberek viselkedésén kell alakítani. Az fontos, hogy az emberek lássák és értékeljék, hogy az élet minőségükön javíthatnak a műanyag termékek, de az is fontos, hogy eh, a rendszerbe valahogy újra bekerüljenek ezek az életciklus végén. És persze a nagyon is eh, eh, a termék design, a tervezés szintjén is nagyon fontos azt megállapítani, hogy hogyan lehet azt elérni, hogy ö, e, hogyan lehet azokat a, ezeket a termékeket másképp megtervezni, hogy esetleg kevésbé adjunk lehetőséget a, a hulladék képződésére, illetve magára a Az egyszeri felhasználású termékek esetében megfelelő definícióra van szükség, itt alapvetően nem magával a termékkel van gond, hanem annak a felhasználásával. Lássuk ezt be, arra kell koncentrálnunk, hogy a szemetelés kiváltó okát hogyan tudjuk megoldani, például a strandokon, a tengerparton a tiltás, nem mindig probléma, vagy nem mindig megoldás, hiszen ez nem biztos, hogy megoldja magának a problémának a gyökerét. A harmadik ilyen fontos terület, amire koncentrálni kell, ez ahol sokat segíthetnek a műanyagok, ez nem más, mint az innováció. Hogyha az egész életciklust vizsgáljuk, az e- egész életciklusra vetítve, mi az a három terület, ahol ez fontos lehet a körforgásos gazdaságban? Az életciklus elején a, az előállításról beszélünk, itt az például az alternatív takarmányok, a, a fo, illetve alapanyagok, tehát a foszilis alapanyagok helyett milyen megújuló e, alapanyagokat használhatunk. A felhasználás e, szakasza gyakran a legfontosabb, ahol nagyon fontos innovációval elérni azt, hogy minél tovább forgalomban maradjanak ezek. Például a könnyű termékek, tartós termékek tervezés. Hogyan tudunk olyan termékeket elállítani műanyagból, amelyek Nek, amelyek könnyebben javíthatóak, amelyek újra felhasználhatóak más célra. És végül, de nem utolsó sorban, a felhasználás utáni vagy az életciklus végi felhasználás és újrahasznosítás kapcsán azt hiszem az ökodizájnon mellett a vegyes műanyagok, amelyeket nehéz viszonylag újrahasznosítani, újfajta hozzáadott anyagokkal sokat segíthetünk. Az különböző modelleket újra használhatjuk annak érdekében, hogy minél tovább használatban maradjanak ezek a termékek. Ez jól mutatja, hogy a Plastics Europe alapvetően üdvözli azt, hogy Európának van egy műanyag stratégiája, és a célokat osztjuk, ezért hoztunk létre az önkéntes vállalásainkat 2030 cég eh, előre tekintve. Az önkéntes vállalások célja az, hogy a környezetben minél kevesebb műanyag jusson ki, erőforrás hatékonyság javuljon, illetve a műanyag csomagolás körforgásosságát, újra felhasználását javítsuk, különböző tevékenységekkel próbáljuk ezt elérni. Ezek auditálható, nyilvános eh, tevékenységek lesznek, hogy mindenki számára az követhető legyen. A leakage, tehát a környezetbe jutás az nagyon fontos, hogyan, mik a fő okai ennek, hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ne váljon szemétté eh, mindez. A Saskia már beszélt eh, eh, erről, fontos, Saskia kollégám beszélt erről, azt hiszem, hogy az ökodizájn, az életciklus adatok nagyon fontos, hiszen ez alapján tudjuk megítélni tudományos igényességgel, hogy mi a várható életciklusa egy terméknek, de az is fontos, hogy valóban színvonalas újrahasznosított anyagok legyenek, hiszen a újrahasznosíthatóság és az újrafelhasználás eh, enélkül elképzelhetetlen. Fontos egy másik terület számunkra, az pedig azokban a régiókban kell aktívnak lenni, ahol a szemetelés, illetve a környezetbe a legproblémásabb. A Global Plastics Alliance, aminek egyébként mi is aktív tagjaik vagyunk, már 40 országban több mint 300 projektet hajt végre ennek érdekében. Ott van például az a műanyagügyi tanács, amelyben részt veszünk, a UNEP, a G7-ek, G20-ak mind-mind foglalkoznak ezzel annak érdekében, hogy az utcánban minél kevesebb műanyag jusson végezetül, de nem utolsó sorban az önkéntes vállalások hoz ambiciózus célok kellenek, hiszen az értékláncon keresztül átívelő célokkal tudunk bármit is elérni. 2030-ra 60%-os újrahasznosítás és újrafelhasználási arányt szeretnénk elérni. Ezeket olyan értéklánc kezdeményezések egészítik ki, például a poliolefin körforgásos gazdaság, hogy csak egyet említsek a sok közül, mind-mind alapvetően ezeket az önkéntes vállalásokat szolgálják egy monitoring folyamat is járó majd ezekhez, és éves ellenőrzéseket végeznek majd a független szervek. A műanyagipar így kíván és tud hozzájárulni az ambiciózus műanyag stratégia végrehajtásához. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm én is önnek, kedves Patrícia, hogy megosztotta velünk magas gondolatait, most pedig megadom a szót Áró Matti Mattilának, az Átria PLC nevében van itt, parancsoljon. Hölgyeim és uraim, azzal kezdem, hogy elmondom, mennyire hálásak vagyunk ezért a lehetőségért, hogy elmondhatjuk a véleményünket az uniós stratégiával kapcsolatban. Áró Maki Mátilla vagyok, az Atriának a képviseletében vagyok itt. Egy nagy fin élelmiszergyártó vagyunk a biztonságos és tápanyagokban gazdag élelmiszerekre összpontosítunk, úgy, hogy közben jobb csomagolásokat is tervezünk. Elmondanám, hogy melyik az a hat fontos téma, amelyet meg kell beszélnünk. Az élelmiszer biztonság kell, hogy legyen az első számú prioritás. Nem lehet elégszer hangsúlyozni ennek fontosságát az élelmiszerláncban minden szemnek ezt a prioritást kell szolgálnia. A megelőzés a legjobb mód a hulladék gazdálkodásban. A jogszabályok is erre összpontosítanak, de más lépések is fontosak természetesen. Szeretném hangsúlyozni, hogy az újrahasznosíthatóság önmagában véve még nem garantálja a fenntarthatóságot. A jobb csomagolás segít az élelmiszer hulladékok minimalizálásában. Ez sokkal nagyobb probléma, mint, maga, mint a csomagolás. A csomagolás a terméket kell, hogy védje, és ezzel minimalizálja az élelmiszerek mennyiségét, melyet kidobunk. E, emellett az érték létrehozása a fenntarthatóság egyik része. Rájöttünk arra, hogy az előrelépés csak úgy oldható meg, ha van a fogyasztóknak preferenciája, különben a jó munka értéke elvész. A holisztikus és rendszer szintű megközelítések kell, hogy hangsúlyt kapjanak, és a környezetre gyakorolt hatás az iránymutató az értékláncban minden lépést le kell fednünk, akkor, amikor a környezetre gyakorolt hatást számítjuk ki. A szemetelés ellen a legjobban különböző szelektáló rendszerekkel használhatunk, valamint ha megfelelő módon tájékoztatjuk a lakosságot. Ez is megfelelően támok, tájékoztatjuk, ez is megfelelő lépés. Ezek megfelelő lépések lehetnek. Ezt az iránymutatást követtük mi az elmúlt évtizedekben. Remélem, hogy a jövőben is hasznos eszköz lesz ez a számunkra. Azért használtuk ezt, mert bevált a gyakorlatban. és a legjobb példa az új innovatív csomagolásunk, mert 2017-ben vezettünk be a darált húsra. Gondoljuk csak meg, milyen eredményt hozna, ha nagyobb skálán használnánk ezt. Gondoljunk csak a helyi szupermarket láncokra, gondoljunk arra, hogy mekkora hulladékmennyiség csökkentést eredményezhetne ez. Nekünk ezzel sikerült 50%-ban csökkentenünk a műanyag, az alkalmazott műanyag mennyiséget, és ez csak egy termék. Most elmondhatjuk azt, hogy a fogyasztók igénylik is az ilyesfajta csomagolást más kategóriákban is. Ők is látják, hogy ezzel dolgok jobbjukra változnak 50 százalékról beszélünk, ez azért sok nagy mennyiséget jelent. A díj, amelyet kaptunk, a hatékonyságunkat nézte, és azt, hogy az ökológiai lábnyomunk, a karbon lábnyomunk 50%-kal csökkent, és emellett a természetes erőforrásokra gyakorolt hatás is pozitív volt. Újrahasznosítási szempontból nem tökéletes ez a csomagolás, de hatalmas lépés a fenntarthatóság felé. A fenntarthatóság esetében mm, az előnyökhöz más innovációkra, javításokra is szükség van. A csomagolás célja védeni az élelmiszert, és ha az élelmiszernek egy kis része is elvész, akkor az már a csomagolás értékét semmisíti meg. A fenntartható fejlődés csak akkor valósítható meg, ha az ellátási láncban minden szemet külön-külön figyelembe veszünk. A környezetre gyakorolt nettó hatásnak pozitívnak kell lennie a körforgásos gazdaságban. a ö, szemetelés a szabályoknak nem eleget tevő fogyasztó magatartásának az eredménye a különböző korrekciós intézkedéseknek arra kell összpontosítania, hogy a fogyasztó értse meg, hogy milyen megfelelő lépést kell tennie. A következő lépéseket javasoljuk a nehézségek leküzdésére egyrészt. A megelőzésben folytassuk a munkát, az anyag hatékonyság közös cél kell, hogy legyen. Másodszorban az olyan esetekben, amikor az újrahasznosítás és az anyagcsökkentés nincs összhangban egymással, a környezetre gyakorolt hatást kell kiértékelni tudományos alapon. Így lehetne okos döntéseket, intelligens döntéseket hozni, esetről esetre. Harmadsorban új lehetőségeket kell kipuhatolnunk az újrahasznosításra, és újrafeldolgozásra, az újra hasznosítással kapcsolatos technológiák is minden bizonyal fejlődni fognak, fejlődni fognak a jövőben. Egyetsorban pedig a fogyasztók és az érdeket felek tudatosságát is növelni kell. Már most is értetlen a fogyasztó, ezért a jövőben a fenntartható fejlődés felé kell elmozdulnunk, különben a fogyasztók viselkedése káros lehet, tehát az érdekeltőeknek közös célokat kell meghatározni a szemetelésre vonatkozóan, és a hulladékok mennyiségére vonatkozóan is. A fogyasztók kis, fenntartható döntéseket szeretnének hozni a mindennapjaikban ezért kell továbbra is a fenntartható csomagolás kidolgozásával foglalkoznunk. Ezt a célt nem hozhatja a veszélybe a lánc egyetlen szeme sem. Tehát összpontosítsunk a fogyasztókra. Végezetül azt mondom, hogy a kutatók jogalkotók, az összes érdekel fél össze kell, hogy üljön, hogy eh, a környezet szempontjából a legjobb csomagolási módokat megtaláljuk. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy elmondhattam a véleményemet ezen az egyedülálló, ezen egyedülálló alkalomból. Köszönöm szépen. Most pedig az Európai Bizottságnak adok szót, Szedeuszkász igazgató úrnak. Kérem, tessék, neki a szó. Good afternoon, thank you, Madam Chair. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm szépen elnök asszony a meghívást. Fontos ez a kezdeményezés, és időszerű is. Az eddigi hozzászólások, amelyeket meghallgattam, szintén megerősítik ezt, és azt, hogy a bizottság valóban jogosan járt el a stratégia elkészítésében nagyon alapos konzultációt folytatunk. Egyébként nem ez az első dokumentum, tudják, hogy 2013-ban megjelent egy zöld könyv a műanyag hulladékokról, és ez is nagyon érdekes információkat tartalmazott. A, ez a zöld könyv volt egyébként a bölcsesség forrása, de most egy kicsit tágabb kontextusban kezeltük ezt a témát. Sok különböző érdek van itt jelen, amelyek gyakran egymásnak ellent mondanak. Ez nem egy nulla végösszegű játszma, hanem itt inkább valami fajta olyan jövőképet kell kialakítani, amely segít, olyan lépésekről van szó, amelyek jogszabályalkotási változtatásokat követelnek meg, mindezzel a gépezettel, ami ugye megvan, de elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ezt keresztül is vigyük. A stratégiát négy fő tengelyre építettük. Az egyik ugye a gazdasági tengely, azt hiszem nagyon sok érvet hallottunk már ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy nem intelligensen kezeljük a műanyagokat. A műanyagok gyakorlatilag a kényelmünket adták több évtized, biztosították több évtizeden keresztül, és 20-szorosan növekedett a mennyiségük az elmúlt időszakban, és ez mutatja, hogy mekkora a jelentőségük, és a jövőben valószínűleg még nagyobb lesz a mennyiségük, de hát ellenőrizni is kell valahogy azt, hogy mi lesz ezzel a sok műanyaggal a használat után, ezzel kell tehát foglalkozni a, ezzel foglalkozik az első tengely, ez a gazdasági tengely, tehát nem csak az előállításra, hanem ugye, hogy mi lesz a másodlagos műanyagokkal, amelyek az életciklusuk végére eljutottak, hogyan lehet ezeket visszavinni a ciklus elejére. A második tengely a szennyezéssel foglalkozik, tehát ezzel a környezetvédelmi problémával. Most már ez tényleg minden határon túlment, az ellenőrzésünk a kezeink közül kicsúszott, ez ezt látjuk a tengeri műanyag hulladék mennyiségében és másutt is, tehát sajnos ezt nem tartjuk már az ellenőrzésünk alatt, és nagyon is reménykedem abban, hogy a jogszabályváltoztatások a keleti irányel változtatása és más jogszabályi változtatások tényleg javítani fogják a helyzetet. Előírás lesz a szigorú számítás, szigorú követelmények lesznek a termelőfelelősségére vonatkozóan. Ez a legsikeresebb piaci eszköz, amelyet használni lehet, de mások is vannak, és mi készen állunk arra, hogy ezeket az eszközöket használjuk a, azért is, hogy a szemetelés problémáját is megoldjuk. Aztán nem létették az innovációt is, hát az igaz, hogy a műanyagokat most már valami fajta új megközelítésben kell vizsgáljuk, tehát hogyan lehet ezeket előállítani, hogyan tudunk jobban lebomló műanyagot előállítani, és hogy hogyan tudjuk azt gondoskodni, hogy ne a műanyag legyen az oka annak, hogy ezek a termékek az életciklusuk élé, végére érnek túl hamar, és nyilván nem egyedül élünk ezen a bolygón, tehát rajtunk kívül más életformák is jelen vannak és a környezeti problémák Európán kívül is máshogy is jelen vannak, tehát nem csak európaiként sem vagyunk egyedül, nem kezelhetjük ezt könnyedén, meg kell mutatnunk az utat másoknak is, példát kell, hogy mutassunk, látunk más országokat, régiókat, vállalatokat a világon, akik jó példákkal járnak elől, de még sehol nincs egy ilyen teljesen kidolgozott stratégia, amelyet elkészítenek, de most készen állunk arra, hogy a négy tengelyen elinduljunk, viszont ehhez a társadalom valamennyi szereplő, valamennyi gazdasági szereplő támogatására szükségünk van, és ezért üdvözöltük annyira az önkéntes kötelezettségvállalásokat, amelyeket a Plastics Europe képviselője említett, de egyébként több egyéni vállalat is említette ezeket, vagy vállalta ezeket. A műanyag stratégiának az előkészületei között az is szerepelt, hogy felmérést végeztünk a vállalatok körében, hogy mennyire tudják beépíteni az újrahasznosított műanyagokat a termékeikbe, és meg tudjuk nézni, hogy hol tudunk ebbe segíteni, hol tudjuk segíteni az ágazatot, a vállalatokat, hogy ebbe a ciklusba belépjenek, és a fenntarthatóságot növelni tudjuk. Reménykedünk tehát abban, hogy ez, ezzel a stratégiával meg tudjuk változtatni a világot, de együtt kell, hogy ezt megtegyük. Köszönöm. Thank you very much. Now... Köszönjük szépen. Ezen bölcs gondolatok után a kollégákat kérem föl, hogy szóljanak hozzá. ja, vielen Dank, ich bin eigentlich... Igen, köszönöm szépen. Pozitívan meglepett engem a bizottság stratégia tervezete. Tetszik nekem ez a stratégia. A bizottsághoz intéznék egy kérdést. Az egyik biztos, a német biztos azt mondta, hogy egy műanyagadót szeretne bevezetni. Tudná erről valamit mondani? Ott van most a kínai import tilalom. Ez milyen kihatással van a helyzetre? Akkor az exportálandó anyag sötét utakon már rég bezárt hulladéklerakókba kerül? A Plastic Europe-tól is kérdeznék valamit. Örvendetesen bemutatta azt, hogy létezik az újrahasznosítás. Az értéklánc, azaz az áru értéke maradt-e, és a CEFIK képviselőjétől kérdeznék. Nagyon tetszett nekem egyébként az, hogy anyanyelvén szólalt fel. Másodlagos piacok ide vagy oda. Nincs szükségünk végül is normákra az újrahasznosításhoz? Nincs szüksége egy bizonyos terméknek egy normára, egy tanúsítványra ahhoz, hogy azt újra lehessen hogy abból valamit gyártani lehessen, hogy aztán azt meg lehessen vásárolni? Köszönöm. Jó, Madame Dali. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és megbeszéljük ezt a fontos témát, mert csak azért is, mert ez olyan kérdés, ami szívünk köz, különösen közel áll, figyelembe véve, hogy a műanyag hulladék elképesztő mennyiségben jut a környezetünkbe, ami nagyon komoly környezetvédelmi károkat okoz. Főként a tengerbe kerülő szeméttel foglalkoznék. Tíz folyó szállítja a tengerekbe 8 millió tonna mennyiségben a műanyagot az óceánokba, tehát 10 folyó adja a legnagyobb részét ennek a szemétnek. Ez percenként egy kamionnyi műanyagot jelent. Én Máltaiként a földközi tenger közepéről érkeztem, és a 10 folyó említett folyó közül a Nílus a top 10-ben van, amely a legtöbb műanyagot szállítja a földközi tengerbe, és a földközi tengerről gyakran halljuk, hogy a leg, műanyagok által a legszennyezettebb tengerek egyike. A mikroműanyagokhoz is el is érkeztünk már ezzel, amelyek különösen károsak a, a tengeri élőlényekre. A mikroműanyagokat szinte lehetetlen igazából a tengerből eltávolítani, és főként a Priestland, Emma Priestlandhez fordulok a Caesar képviseletében. Hogyan lehetne a mikroműanyagokat a vízből, a tengerekből, óceánokból bármiképpen eltávolítani? Ez nem jelenti azt, hogy nem kell összekapnunk magunkat, nyilván az Európai Unióban, hiszen a nem megfelelő hulladékgazdálkodás az első számú ö, oka ennek. Arra lennék kíváncsi, hogy a bioplasztik, a bioműanyagok segíthetnek-e bármiféle módon abban, hogy megoldást találjunk erre. Hallottuk az ellenérveket, de amikor a bio műanyagokról hallunk, akkor azt hallottuk, hogy 24 hónap alatt bomlanak le, nem tudom, hogy ez mennyire segít megoldani a problémát. Óriási kihívást jelent ez számunkra, de hát óriási lehetőséget is rejt ez, nyugtassanak meg az elektronikus és elektromos berendezésekből származó hulladékokból is megfelelő előnyöket kapcsolatunk, hogy felelősen járunk el. Arról nem is beszélve, hogyha már a tervezés is stádiumban úgy kell eljárnunk, hogy a későbbi begyűjtés és újrahasznosítás, illetve újrafelhasználás könnyebb legyen az ökodizájn, ökolével, illetve a környezetbarát közbeszerzési kritériumok elméletileg könnyebbé teszik mindenki számára, hogy az elektromos és elektromos berendezéseket könnyebben újra hasznosítsuk, újra felhasználásuk. Ezek fontos kérdések, amelyekkel mindenképpen foglalkoznunk kell. Ezt a stratégiát egészében kell vizsgálnunk mindenképpen. Egy olyan anyagról van szó, amely ki nehézségeket is jelent, ugyanakkor hosszú távon mégis azt gondolom, hogy lehetőségeket is rejt számunkra. Köszönöm, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony, én szerettem volna egy kicsit konkrétabban beszélni erről a témáról. Látjuk, hogy általánosságban azért megállapodás van, mindannyian megállapodhatunk abban, hogy egyetértünk abban, hogy a megelőzés, az újrahasznosítás, újrafelhasználás témái fontosak, tehát ezeket mind elmondtuk már, és az Európai Parlament csapata is egyetért ezekben az általánosságokban, úgyhogy én inkább most kihasználom azt a lehetőséget, hogy itt vannak a műanyagágazat képviselői, és inkább feléjük fordulok ezzel a kérdéssel, hogy mi a véleményük, a jövő képük a következő három kérdéssel kapcsolatban. Veszélyes anyagokban a műanyagok jelenléte. Ugye tudjuk, hogy vannak olyan műanyagok, amelyekben bisphenol van, klór és egyéb, tehát vannak komoly problémákat okozó veszélyes anyagok ezekben a műanyagokban. Ezek gondot okoznak akkor, amikor a műanyagot felhasználják, vagy akkor, amikor ugye újrahasznosítják. Tehát kérdezem, hogy hogyan kívánnak ezzel a problémával szembenézni, ezt hogy kívánják megoldani, a második pedig a mikroműanyagokkal kapcsolatos. Én nem látok nagy potenciált ebben a Dali kolléga is ugye feltette a kérdést, hogy milyen kockázata van ennek. Hát kérdezzük ezt meg az ágazattól is. A mikroműanyagok kívül, amelyeket ugye betesznek ezekbe a termékekbe. gondokat jelent, de a termékek életciklusának a végén is elő létrejöhetnek ezek a mikroműanyagok. És hogyan tudjuk védeni magunkat ezzel a problémával szemben, és akkor a harmadik probléma még mindig az ágazathoz intézem ezt a kérdést, hogyan látják a bioműanyagok helyzetét. Mit gondolnak ezekben? Valódi potenciál rejlik, vagy az egyik problémát felváltjuk egy másikkal, vagy mit gondolnak? Az igaz, hogy az pozitív, hogyha sikerül a lehető legjobban leválasztani a műanyagokat legalább a foszilis anyagoktól, tehát hogy ne ezekből állítsák őket elő, az már egy pozitív lépés. Azt én látom, hogy az ágazat már a bioműanyagok felé mozdul el. Kérdezem, hogy milyen arányban. Köszönöm. Thank you very much. no. Köszönjük szépen. Delay asszony következik. Merci, Madame la Présidente. Je crois que Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy egyetértünk az ügyben, hogy a műanyagok használata ügyében a csökkentés az egyetlen megoldás, illetve az újrahasznosítás. Ugyanakkor a műanyagok más anyagokkal történő helyettesítés, amelyek ellenállóbbak, környezetbarátabbak. Egyszerű példát hadd hozzak. Pár évvel már a zöldség és gyümölcs termelők számára műanyag csomagolás helyett mást írtunk elő. Korábban könnyű súlyú faládákat használtak, ami igazán fenntartható megoldás. Ez ilyen egyszerű megoldásokkal sokat segíthetünk. Azt hiszem, hogy még a nagyobb terüledények például egy ilyen műanyag, egy egyszerű kis műanyag flakon előállítása az óriási energiára szükség. Azt hiszem, hogy a műanyagok más környezetbarát anyagokba lehet helyezni, és egy fontos téma. much, Madame Bonafé. Bonafé, asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mert több kérdést is feltettek a kollégák, úgyhogy engedjék meg, hogy én az egy szívemhez közel álló kérdést tegyek fel. Először is köszönöm a bizottságnak, hogy bemutatta ezt a műanyag stratégiát, amelyet egyébként nagyon lelkesen üdvözöltünk is, hiszen úgy gondoljuk, hogy egy fontos lépés e, ebben az átmenetben a körforgásos gazdaság felé. Ez a stratégia lehetővé teszi azt, hogy konkrétan két témával, a témával szemben, témával foglalkozom. Az egyik a tengerek szennyezésével szembeni küzdelem, és ez egy olyan jelenség, amely a véleményem szerint még nincs egészen kielemezve, tehát nem tudjuk, hogy ennek milyen következményei lesznek a jövő generációkra. A másik dolog pedig az, hogy ez a stratégia lehetővé teszi azt is, hogy az átmenet, a körkörös gazdas, körforgásos gazdaság felé való átmenet felé tegyünk egy újabb lépést. Tehát, hogyha valóban egy új, fenntartható fejlődési modellt akartunk, akarunk megvalósítani, akkor a gazdaságból kell kiindulnunk. És a stratégia lehetővé teszi, hogy előre tegyünk egy lépést, tehát az innovációval megváltoztassuk ezt a gyártási modellt, amit alkalmazunk, a környezetvédelmi kihívásoknak megfelelően, tehát a technológia segítségével környezetileg fenntarthatóbb termékek szülessenek. De az is érdekel, ami ugye elhangzott itt az ágazat képviselői részéről, ugye az elsődleges és másodlagos termékek piacáról beszéltek. A hogyan úgy, ahogy a körkörös gazdaság is fontos, a megelőzést nagyon fontosnak tartjuk, tehát a hulladékok, a műanyag hulladékok létrejöttének a megelőzése nagyon fontos, különösen, hogyha tudjuk, hogy ez aztán hogy járul hozzá a szennyezéshez, és megnehezíti a szennyezéshez szembeni küzdelmet. A vannak, akik azt mondják, hogy már a körforgásos gazdaságról szóló csomagban rengeteg intézkedés van a hulladékok mennyiségének a csökkentésére, illetve a hulladék generálódásának a megelőzésére. A jövőbeni generációk így fognak megítélni minket. A második lépés az ugye a újrahasznosíthatóság, és erről, erről is már voltak intézkedések, van újrahasznosítási célkitűzés, és így tovább, és ugye a műanyagokkal kapcsolatban is megvan ez, de szeretnék emlékeztetni arra, hogy a műanyag az egyik legkevésbé újrahasznosított anyag jelenleg. És az igaz, hogy ha mondjuk az újrahasznosítást megvalósítottuk, nincs vége a feladatunknak, mert ugye megteremtünk egy újrahasznosítási ágazatot is, ennek is fenntarthatónak kell lenni. Tehát a műanyag ágazat képviselőitől ezt kérem, hogyan, kérdem, hogyan lehet megoldani ezt a műanyag esetében, hogy a szűzműanyag a költsége olcsóbb, mint az újrahasznosított műanyagé, tehát hogyan lehet ezt a helyzetet kezelni, milyen mechanizmusok segítségével tudunk elsődleges és másodlagos műanyagpiacot megteremteni, amely utána megtartja a másodlagos piacot is, és az újrahasznosítási piacot is. Ugye a az újrahasznosítás minősége az még egy külön aspektus, de engem valóban érdekelnének a részletek. Itt érdemben kell erről beszélni. Az evidens, hogy a körforgásos gazdaságot kell támogatni, újra kell, újrahasznosítást kell megvalósítanunk, mert hogyha nem tesszük meg, akkor teljesen fölösleges ez az egész. Köszönjük szépen, Pedicini a következő. Grazie, Presidente. Jó. Köszönöm, elnök asszony. Én is igyekezni fogok, hogy ne ismételjem meg azokat a dolgokat, amelyeket előttem már elmondtam, amelyeket előttem már elmondtak. Viszont kitérnék arra, hogy vannak betiltott műanyagok, vannak káros műanyagok, illetve hogy hogyan kezeljük az oxidatívan lebomló műanyagokat, a ftalátokra, a vízfenolra, és még olyan műanyagokra is gondolok, amelyekről nagyon sokszor beszéltünk, amelyek az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülnek. Tehát itt az Enviszak ezekről sokat beszéltünk már. Most ugye a hulladékcsomag elfogadásával elértünk odáig, hogy még a tengeri szennyezést is elismerjük, tehát ugye ez az első lépés, de hát ez nem elég, sokkal hatékonyabban kell fellépni, sokkal határozottabban, ez is elhangzott, a mikroműanyagok, a szükséges kutatás, a tájékoztatási kampányok, amelyek során az állampolgárokat tájékoztatjuk, hogy mi, hogy zajlik ez a szennyezés, a tengeri szennyezés, ez mind megvan. De a műanyagok újra hasznosítása nem feltétlen opció, nagyon sokat beszélnek arról, hogy ezt el lehet égetni, és hogy ezt fel lehetne használni a hagyományos tüzelőanyagok helyett, és energiát lehetne termelni az elégetésével, de ez nem passzol a körforgásos gazdaságba sem. Ráadásul olyan mérgező, szennyező anyagok szabadulnak fel az égetőkből, amelyek a közegészségre is veszélyes hatással vannak. Tehát kérdezem, hogy a műanyagok égetésével kapcsolatban mi a véleményük? Rossz tett asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, én úgy vélem, hogy az újrahasznosítás terén valami nem működik. Persze 800 ezer eh, e- Európa írt alá egy petíciót, de hát eh, Európa egészére vetítve ez mit jelent? saját hazámban azt kell, hogy mondjam, hogy több lehetőséget is eh, a szelektív gyűjtésre bevezettünk, de hát 20 éve semmi sem történik. A nap vettem egy liter tejet műanyag csomagolásban természetesen. A közelben lévő tejtermelőktől veszik, vásárolják a tejet. De aztán azt hallottam, hogy ez a teljes flakon nem újrahasznosítható műanyagból készül, tehát így végezetül változtattam, másik tejet vásárolok azóta, egy nagy cég márkáját, mert itt a csomagolás újra hasznosítható. Tehát, hogyha vannak nem újra hasznosítható műanyagok, akkor ezeket egész egyszerűen be kell tiltani, vagy kötelezni kell a műanyagipart arra, hogy találjanak megoldásokat. De az nem megy, hogy olyan anyagokat szabadítsunk a világra körülöttünk, amelyek nem újra hasznosíthatak. A szennyező fizet elvével kapcsolatban elképesztő katasztrofális a tengerszennyezés helyzete. Ez ügyben azt hiszem, hogy valamit sürgősen tennünk kell. Európa minden erőfeszítést megtesz, de hát nemzetközi szinten van szükség fellépésre, hiszen látjuk ezeket az ázsiai csendes óceáni térségbeli csodálatos, homokos strandokat, de azt nem mutatják azokat a képeket, soha nem látjuk, ahol elképesztően szennyezett tengerpartokat láthatnánk. Aztán az Európai Bizottság a műanyag stratégiát januárban benyújtotta, és ezt követően Öttinger úr, költségvetési biztos, egy műanyag adót javasol eh, arra, hogy kompenzáljuk a britek kilépését. Katainen alelnök úr pedig azt mondja, hogy komoly fenntartásai vannak ez ügyben. Az Európai Bizottság új technológiákba fektetne pénzt, hogy intelligensebb, újrahasznosítatóbb műanyagokat használjunk, és lenne egy olyan termék útlevél, amely biztosítaná, vagy megmondaná nekünk, hogy mi az, ami, mi az a műanyag, ami környezetbarát. Nem tudom, ezt, ebben bízhatunk? Ez reális lenne egyáltalán? Azt hiszem, hogy nagyon csalódottak vagyunk, mert ezügyben, mintha sehova sem jutnánk, az idő pedig telik, és egyre több körülöttünk a szemét. Demis Macker úr kap Köszönöm szépen. Először is köszönöm az összes szakértőnek, amit elmondtak. Mi most teljes közel dolgozunk a jelentésen, és fontos, amit elmondtak. A bizottságnak is köszönöm a stratégiát. A stratégia ugyanúgy gondolom, mint a többiek, nagy lépés előre. Ez nem egy műanyag stratégia, hanem egy fenntarthatósági stratégia, melyben elmondjuk, hogy ez az értékes anyaggal hogy kell bánni. Ez önmagában véve nem azt jelenti, hogy csak ezzel az anyaggal foglalkozunk. Az új modellekre kell átállnunk, az új magatartási modellekre és a gyártási modellekre is, intelligens, körforgásos modellekre. Ilyen értelemben a hulladékazdálkodás, a termékgyártás, valamint a vegyi anyagok között tisztább kapcsolatra van szükség. Mindenek előtt a bizottságtól szeretném tudni, meg, szeretném megtudni azt, hogy ezt a kapcsolatot ők hogyan látják. Sokszor azt hallom, hogy elég nehéz a fogyasztók magatartását megváltoztatni, a mentalitásukat megváltoztatni. Hát lehet, hogy ez nem könnyű feladat, de ha azt nézem, hogy milyen reklámokat mutatnak, akkor látom, hogy mit tesznek a gyártók. A gyártók befolyásolják a fogyasztók magatartását, tehát nekik ez sikerül. Tehát ez meggyőzhet bennünket is arról, hogy egy olyan anyag, amely korábban nem létezett, és amelyre nem is volt szükségünk, arra most szükségünk van. A gyártók meg tudnak győzni erről mindenkit a fogyasztókat. De akkor a gyártók a körforgás elvét a márkáikba is be kell, hogy építsék a márka azonosságába, a márka identitásába, mit, mit márka arcába, mit gondol erről a bizottság. Hallhatta, hogy a kockázatot jelentő anyagok továbbra is problémát jelentenek. Ügyelnünk kell arra, hogy a gyereket a fürdővízzel ne dobjuk ki, itt a vegyi újrahasznosításra gondoltak a felszólalók. Milyen megoldással, vagy inkább úgy mondom, hogy mi járulhatna hozzá ennek a problémának a megoldásához? Végezetül innováció, igen, az innovációt ösztönöznünk kell. Az önvéleményen szerint az innováció kapcsán melyik területbe fektessünk be először, ahhoz, hogy sikeresek legyünk. Köszönöm szépen, Alken asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a bizottságnak is. Van néhány eh, konkrét kérdésem, ezek eh, kapcsolódnak is a műanyag hordtasakokkal kapcsolatos irányelvhez, amelyet 2015-ben fogadtunk el. Szeretném tudni, hogy a bizottság szeretne az oxoműanyagok esetében világos tilalmat elrendelni. Azt láttuk, hogy ez mindenél rosszabb, ezt sejtettük is. Kis darabokra bomlik le az oxoműanyag, nem is tudjuk összegyűjteni. Ott marad, és mikro, műanyaggá válik. Félnünk kell, hiszen a mezőgazdaságban az eper ültetvényeket fedik le ilyen oxo műanyaggal, amely később eltűnik, de nem tűnik el, ott van, a talajban van, mikroműanyagként darabokra hullva. Ez szörnyű, be kellene tiltani. A lebomló műanyagok kérdését is meg kell beszélnünk. Minden esetre, mire akarok kiukadni, az egyszer használatos műanyagok esetében a tiltás kellene, hogy legyen az első, a második és a harmadik prioritásunk is a hortasakoknál. Tehát sok mindent tenni lehet azért, hogy megelőzzük a műanyag használatot. Lehetne ezt például a palackok esetében betéldíjjal elérni, vagy úgy, hogy az ivóvíz mindenhol elérhető, úgy, mint itt nálunk a parlamentben is. Az egyszerhasználatos műanyagot be kell tiltani, és igen, az sem fordult elő, hogy a műanyagot kidobjuk a természetbe, mert veszélyes. De valahogy korlátoznunk kell. Nem hiszek az önkéntes megállapodásokban. Az ágazat azt mondja, hogy igen, de mégiscsak világos szabályokat kellene felállítanunk. Végezetül a hortasakok esetében ki kellene számolnunk azt, hogy hány ilyen tasakot használnak. Dániában a kormány és a környezetvédelmi minisztérium betiltotta ezeket. Azt mondták, hogy egyáltalán nem szabad ezeket használni. De nem tudjuk, hogy milyen számítási módszerrel dolgozik a bizottság. A bizottság már, ha jól tudom, egy évvel ezelőtt ígéretet tett arra, hogy eh, megmondja nekünk, hogy milyen eh, szemtesi módszereket használnak. Nem szeretnénk eh, más nevetséges kezdeményezésekbe bocsátkozni. Inkább tiltsuk be az egyszer használatos műanyagot. Vannak bizonyos eszközök, amelyek a rendelkezésünkre állhatnak. Köszönöm a hozzájárulásukat. Köszönöm szépen, Megirisz asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést a prezentációk alatt nem voltam én, de szeretnék én is hozzájárulni a vitához. Szembeötlő volt a számomra, hogy amikor Brüsszelbe jöttem repülővel, akkor elég sok egyszerhasználatos műanyagot elhasználtam, evőeszköz, kávé, kávéspohár, a cukor is műanyagban volt. Minden ágazat használ ilyet, mi magunk is hibásak vagyunk ezek használatában. Másodszorban Mondjuk, hogy szeretnénk csökkenteni a műanyag használatot, de bizonyos esetekben az élelmiszer megőrzésének a célját használja. Bizonyos szakpolitikáink ütköznek egymással. Ezzel foglalkozni kell. A lényeg a következő. Én például otthon megpróbálok mindent újra hasznosítani, de a műanyag esetében ezt, ezt nem tudom megtenni. Nem tudom, hogy melyik műanyag újra használható, és melyik nem. Megpróbálom kimosni, megszárítani, ilyenkor arra gondolok, hogy vajon most a vizet pazarlom, van-e értelme ennek, sok érdek ütközik itt, ezekkel foglalkozni kell. Van, nagy mennyiségű műanyagot használ, hasznosít a mezőgazdaság, a termények esetében fontos de meg kell próbálnunk helyettesíteni a műanyag használatát ilyen esetekben. A biogazdaság megoldás lehet sok problémánk esetében. Néhányok, néhányan lehangoltan nyilatkoztak, de azért van megoldás. Kínában például azért tiltották be, mert az első számú prioritás. Írországból jövök, nálunk például mi vagyunk egyébként az egyik legnagyobb műanyagfogyasztó, nálunk első számú prioritássá vált ez a téma. Köszönöm szépen, ezzel a felszólalói lista végére értünk. Most pedig a bizottságot és az érdekelt feleket kérek arra, hogy válaszoljanak, járuljanak hozzá ehhez a vitához ugyanabban a fels, ugyanabban a sorrendben fogunk ugyanabban a felszállási sorrendben megyünk megint, tehát az első várát asszony. Igen, köszönöm szépen. Jó néhány kérdést feltettek, melyekre válaszolnom kell. Egy sor kérdés vonatkozott a bioműanyagokra, hogy ez megoldás lehet-e és hozzájárulhat-e a műanyagok kezeléséhez. Hát azért itt különbséget kell tennünk, ugyanis van különbség a bio lebomló és a bio műanyag között, tehát a biológiai eredetű anyagok között. Itt nem arról van szó, hogy biológiai hogy biológiailag lebomló azért, mert biológiai anyagokból állították elő, szerves anyagokból állították elő. Nem, csak arról, hogy analóg termékeket állítanak elő, ezek kevésbé lebomlóak, így véleményem szerint ez nem lehet megoldás. Vannak más bio lebomló anyagok, vannak bio műanyagok is, amelyeket úgy fejleszthetünk ki, hogy lebomoljanak a köznyezetben. Csak kérdés az, hogy <coughs> hogyan bánjunk majd ezekkel, hiszen ezeket is egy helyen kell majd gyűjteni. De ha a műanyagok de az egyéb műanyagtól elkülönítve, ha az összes műanyagot egy helyen gyűjtjük, akkor az probléma. Tehát ha a bioműanyag bekerül a többi műanyag közé, a kérdés, hogy hogyan biztosítható ennek tisztasága. Ha nem biztosítjuk, akkor a minőség szenvedi ennek a kárát. Ilyen tekintetben még elég sok munka vár ránk, és jó néhány döntést meg kell hozni. Emellett jó néhány kérdés elhangzott az aggasztó káros anyagok jelenlétéről. Igen, a prezentációmban meg is említettem az ilyen rendkívül aggasztó anyagokat. A vegyi újrahasznosítással oldható meg ez a probléma. A műanyagokat oldatá alakítjuk, és kivonjuk belőlük az aggasztó ö, anyagokat. Vannak olyan műanyagok, amelyekben rendkívül aggasztó ö, anyagok szerepelnek. A vegyiparban ezek hasznosíthatóak. Megoldás lehetne a jövőben az, hogy eltávolítjuk ezeket az agasztó tartalmakat, de ehhez az innovációba kell befektetnünk. Kísérleti projektek vannak erre vonatkozóan, de nagyobb beruházásokra lesz szükség, nagyobb létesítményeket kell létrehoznunk. Az innovációs beruházások nagyon fontosak a hulladékgazdálkodásban. És még egyszer visszatérnék a rendkívül aggasztó anyagok jelenlétére. Ez nem azt jelenti, hogy ha egy műanyag ilyeneket tartalmaz, akkor nem hasznosítható újra. A kockázat alapú megközelítést kell ilyenkor alkalmazni. Azt kell megnézni, hogy az emberek ezeknek az anyagoknak mennyire lesznek kitéve. Gondoskodni kell arról, hogy ilyen kockázatok ne legyenek. Mérlegelni kell a társadalmi gazdasági hatásokat is. És ha ezek a kockázatértékelések megtörténtek, akkor utána újra lehet ezeket is hasznosítani. Nyilván szükség van jogszabályokra, amelyeket olyanok dolgoznak ki, akik ismerik a témát, szakértők. Szükség van egy társadalmi-gazdasági hatásokat vizsgáló szakbizottságra, és ők dönthetnek arról, hogy bizonyos anyagok újrahasznosíthatóak-e, vagy pedig nem. Ilyen alapon működik jelenleg is az engedélyezési rendszer, de más műanyagok esetében is lehetne ezt alkalmazni. És akkor még utána nézek, hogy mi van még. Valaki kérdezett az útlevelekről, hogy az realista, vagy pedig nem. Igen, az újrahasznosítással foglalkozó személyek aggódnak, hogy pontosan mi szerepel az újrahasznosított anyagokban, hiszen ezek az anyagok végül fogyasztókhoz kerülnek. Ha valamit 10-20 évig használunk, utána újrahasznosítják, feldolgozzák, nehéz megtudni azt, hogy az végtermékben vannak-e aggasztó anyagok, vagy nem nem vagyunk meggyőződve arról, hogy ez mindenképpen szükség van egy ilyesfajta anyagokat, komponenseket tartalmazó útlevélre. Meg kell néznünk magát a gyártási láncot, az innovációkba ruháznánk be, azért, hogy jobb legyen a kommunikáció az egész láncban és a többi kérdést pedig meghagyom a kollégáimnak. Köszönöm szépen. Prisland, eh, kisasszony, köszönöm szépen az érdekes kérdéseket. Kezdjük a mikro műanyagok kérdésével. Igazából nem lehet eltávolítani az óceánból, ha egyszer bekerültek. Szépen lassan lesüllyednek a tenger aljára, de alapvetően valószínűleg majd ennek az üledéknek is megváltoztatja e, az összetételét. Az egyetlen módszer az, hogy megpróbáljuk meglátolni azt, hogy bekerüljenek az óceánba eleve. A bio biológiailag lebomló és biológiai anyagokból készülő úgynevezett bioműanyagok ügyében vannak normák, de nincsenek eh, nemzetközileg elfogadott normák, ezek eleve egy új fejleményt jelentenek. És ha az adott termék véletlenül egy folyóba eh, vagy eh, szárazföldre jut, akkor ott nem fog lebomlani. Körülbelül az 10% eh, van, lehet, ami amúgy sem bomlik le ebben. Tehát erre oda kell figyelni. Fontos arra odafigyelni, hogy vannak ugyan pozitív alkalmazási területek, mégis eh, oda kell figyelni, hogy az életciklus végén hogyan gyűjtjük be ezeket. Most egy pár szót hadd beszéljek arról, hogy hogyan mérjük a fenntarthatóságot. A fenntartható anyagokról a fenntarthatóság teljesen más jelent mindenki számára. A fenntarthatóság kapcsán el kell távolodnunk a hagyományos hulladékgazdálkodási rendszertől az életciklus elemzésben, és újra kell számítani azt, hogy hogyan lehet kezelni ezeket. Az újrahasznosítás egyes formái lehetségesek, de nem a legkörnyezetvédelmileg legfenntarthatóbb megoldások az energiafelhasználás és más forrásfelhasználás miatt. Szerintünk az újrahasznosítás nem mindenre csodaszer, nem ez az igazi megoldás, főként mivel ez igencsak energiaintenzíve, például a vegyi újrahasznosítás. Sokat beszéltünk arról is, hogy a fogyasztók viselkedésén, szokásain változtatni kell, ahogy ezt az egyik képviselő említette, kampányok évek óta folynak. Ezek eljutnak az emberekhez, megérintik őket, de még jobb, hogyha könnyű megoldást kínálnak az embereknek. A legtöbben szeretnek helyesen dönteni, de ehhez meg rendelkezésre kell bocsájtani a könnyű megoldást, az újra felhasználási lehetőségeket Például ott, ahol betédések az üvegek, az egy teljesen normális. Ez elképesztően nagy csökkenést jelent a műanyag palackok felhasználásában, tehát egész egyszerűen nem értem, hogy az üveg betét díjas megoldást miért nem használják mindenhol. Tudjuk azt is, hogyha egy nagyon apró díjat szabunk, akkor ez drasztikusan változtat a fogyasztói viselkedésen. Ezt láttuk a műanyag hordasak úgyis, mint egy nejlonzacskó ügyében, ahol sokan nem kérték, hiszen már nem volt ingyen, és akkor végig gondolták ennek a felhasználását. Tehát újra kell gondolni az egészet. Alapvetően a műanyag felhasználás csökkentése, ez az igazi prioritás. Hogyha szeretnénk, hogy a tengerekben ez ne... Ha nem teszünk valamit, akkor ez felgyűlömlik a tengerekben, végig kell gondolni, hogy hogyan használjuk az anyagot. Oly megfelelő helyen kell használni, minél tovább, ahol ezek javíthatóak, újra felhasználhatóak, és a végén újra hasznosíthatóak. Tudjuk, hogy Amerikában 264 új műanyaggyára épül. Öt éven belül csak ebből egyharmadával nőhet a műanyaggyártás. Szerintem ez roppant ijesztő. Itt az ideje annak, hogy Európa jó példával járjon um, élen, megmutassuk, hogy a műanyagnak van jövője, de csak ott, ahol ez hasznos, szükséges, elkerülhetetlen, ahol valóban a könnyű súlyának megvannak az előnyei, például az éghajlatváltozás szempontjából. Köszönöm szépen a figyelmüket, mi köszönjük önnek, most pedig uh, Vangelőve asszonynak adok szót. Köszönöm szépen. Rengeteg kérdés merült fel. Nem is tudom, hogy hol kezdjek hozzá. A körforgásos gazdasággal kezdeném, amelynek a célja alapvetően az, hogy csökkentsük a károsanyag kibocsátást, az erőforrás hatékonyságot javítsuk, illetve csökkentsük a műanyag felhasználását, a bioplasztik, a bioműanyag például sok mindent összekever, így aztán végképp nehéz lesz az újrahasznosítás problémája. Lássuk, hogy a körforgásosságot hogyan tudjuk javítani. Többen elmondták, hogy a körforgásos gazdaság az erőforrás hatékonyságot mindenképpen javítja, ami jó hír, tehát okosabban, intelligensebben kell felhasználnunk a rendelkezésünkre álló műanyagokat, ezzel mindenki csak nyerhet. Mit, mire gondolok? Alapvetően arra, hogy nem lehet a műanyagot valami mással kiváltani, más anyaggal? Miért van műanyag, miért használunk? Azért, mert a társadalom által kívánt termékek előállításához szükséges, legalábbis azt gondoljuk, hogy szükségünk van. A valódi költségeket vizsgáló úgynevezett true cost tanulmány kimondja, hogy a, kő, a műanyagok helyét, hogyha átvenni valamilyen alternatív, alternatív anyag, akkor négyszeresére nőne az valódi költsége ennek, hogyha minden energiafelhasználást és a kibocsátást figyelembe veszünk. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy az igazi megoldás az a körforgásos gazdaság, a eh, erőforrás hatékonyság. Ez lehet eh, ez. A hulladék létrejöttének a, a megelőzése, eh, ez az igazi, tehát a prevenció, ez az igazi megoldás szerintem. Biztonságos, színvonalas, higiénikus élelmiszerekkel rengeteg műanyag felhasználás csökkentést értünk, értünk el. Illetve minél tovább használjunk egy-egy terméket. A újrahasznosítható és nem újrahasznosítható műanyag kérdése ez egy nagyon higiénikus megoldás. Használjuk ezt a PET palack kérdését. Itt van ez a műanyag palack, PET palack, PET műanyag. Miért ez a legújra hasznosítottabb műanyag? Azért, mert ez egy palack, mert ezt megfelelően szortírozni tudjuk. Tehát hol az innováció? Kérdés. Nos, az egyik prioritás számunkra vitában az, hogy begyűjtsük ezeket a csomagolóanyagokat a begyűjtési és szortírozó rendszer javításával sokkal több újrahasznosított anyag kerülhet be az egész termékláncba, amire nagyon fontos igazából a márka tulajdonos számára, ezt fel is tüntetik majd. Tehát ez nekünk is fontos. Tehát nagyon sok műanyag újrahasznosítható, de magát a tárgyat kell vizsgálni. Hogyan lehet másképp ezt létrehozni az öko design az mindig az anyaggal együtt kell, hogy dolgozzon, hogy az újrahasznosíthatóság növekedhessen. Persze fenntartható termelés és gyártás. Lássuk most a másik területet. Igen, a szemét az probléma. De nem szabad a, a szezont a fazonnal összekeverni. Az egyik, ez a palackon található kupak, amit az emberek eldobnak. Persze, nagyobb a palack, de láttam olyan dizájnokat, amelynek köszönhetően nem olyan könnyű eldobni magát a kupakot. A fogyasztót nem lehet hibáztatni, hát elejti, eldobja a kupakot, bárkivel előfordulhat jobban megtervezett termékkel ez például elkerülhető, ez az, ahol nekünk felelősségünk van, nem kell demonizálni a műanyagot. El kell törölni minden műanyag csomagolást. De hát miért? Milyennek az oka? Például a mélyfagyasztott, mélyfagyasztott zöldségek, milyen jó az Ez egyszer használatos műanyag, azért, mert egészséges, higiénikus zöldségeket szeretnék. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt visszagyűjteni, és aztán újrahasznosítani, ez teljesen újrahasznosítható műanyag. Egyszerű felhasználású, de ez önmagában még nem ördögi gondolat. Még egyszer mondom, ne az egyszer használatos műanyagokkal nem feltétlenül a szeméthez tartoznak, Keressük meg a megoldást arra, hogy hogyan lehet ezeket újra hasznosítani. A bioműanyagok is egyébként a cirkularitás, a körforgásosság témájához tartozik a, a Cindioxid, a műanyag, a, a hulladék műanyag mind-mind lehet új alapanyag a célunk alapvetően az, hogy az erőforrás hatékonyság javuljon, illetve a kö, az üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátása csökkenjen. Tehát teremtsünk rendet a fejekben, hiszen ha megfelelően viszonyunk a problémához, akkor igenis lesz megoldás. Az utolsó elemre visszatérve mikroműanyagok ügyében, a mikroműanyag valóban, ha egyszer eljut, bejutnak a környezetben, nagyon nehéz őket onnan eltávolítani. Ezért nagyon fontos, hogy az igazi e, problémákat a gyökerüknél ragadjunk meg. Fontos, hogy ne kerüljön eleve be az óceánba, a tengerekbe mindez. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ezt megelőzzük. bármikor bárkinek a műanyag termékekkel kapcsolatban információra van szüksége, ahhoz könnyen hozzájuthasson. Úgy érzem, hogy ez is nagyon fontos. Ez ideig az egészségügyi problémára, problémákra bizonyítékokat nem látunk, de hát folytatni kell a kutatásokat. De ami sokkal fontosabb, semmi keresni valója a környezetben a műanyagnak. Nem az a dolga, hogy oda kerüljön, és megvan a mód, megvannak a módszerek arra, hogy ezt elérjük. Segítsünk magunkon és egymáson, lássunk világon, az egyik az egyre nagyobb fokú körforgásosság, illetve a kör, üvegházhatást kiváltó gázok kibocsátásának csökkentése, illetve a szemét probléma a megoldás, és akkor nem kell démonizálni a műanyagot, ami egy igazi probléma manapság. Maki Matila? Köszönöm, most pedig Maki Mátéla úr kap szót. Köszönöm. Azt hiszem a legtöbb kérdés már megválaszolódott, de azért felvetek egy-két pontot, ami a befektetést illeti. Hát egyelőre még nincs megoldás, legalábbis egy egy megoldás, hogy hova fektessünk be tehát a lánc minden elemét figyelembe kell venni. Voltak a fogyasztóval kapcsolatos kérdések is, és az igaz, hogy a fogyasztónak meg kell adni a lehetőséget, hogy helyes döntést hozhasson, tehát hogy ez újra felhasználás, újrahasznosítás, és így tovább, ami a legjobb a környezetnek, az általában a legjobb a fogyasztónak is. De a tényeket át kell adni, az információt át kell adni, és érthetően kell ezt megtenni, ami a mikroműanyagokat illeti. Egyetértek, kutatásra van itt szükség, hogy a cselekvést prioritizálni lehessen, hogyha ha a kutatás előtt teszünk lépéseket, szerintem ebből nem fog semmi jó kisülni. Ami pedig a szemetelést illeti, igen, a, a tájékoztatás, oktatás és a szemét összeszedése is szükséges. Ahogy a az előttem szóló is felhívta a figyelmet. A fenntarthatósággal kapcsolatban pedig harmonizált kritériumokra lesz szükség, mert egyébként ez továbbra is egy rejtélyes fogalom marad. Tehát ezt egyszerűsíteni kell, hogy mindenki tudja követni. Köszönöm. Köszönöm szépen mindenkinek, és most pedig az záró megjegyzésekre Szaudárka szúrnak adom át a szót. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes és nagyon hasznos eszmecserét. és köszönöm a tisztelt európai parlamenti képviselők észrevételeit, illetve az itt jelenlévő érintettek észrevételeit is a műanyag stratégiával kapcsolatban. Minden észrevétel nagyon is aktuális és figyelembe vendő. Hadd kezdjem azzal, ami mondjuk talán a legtöbb figyelmet kelti, ez az adó kérdése. És hát ez ugye sokszor felmerült már, a bizottság azt mondta, hogy a lehetséges fiskális intézkedéseket megvizsgálja. Én azt meg tudom erősíteni, hogy igen, vizsgáljuk ezt, de nagyon kényes kérdés ez, és akkor még enyhén fogalmaztam. Nem szeretnék semmiképpen sem olyan javaslatokkal előállni, amelyek nem elég alaposan átgondoltak, tehát még szükséges ezen tovább dolgozni. Nagyon komolyan gondoljuk ezt, tehát ezt alaposan szeretnénk átgondolni, meg tudom erősíteni, hogy a munka zajlik. Említették a <clears throat> kínai tilalmat is, ezt is meg tudom erősíteni, hogy igen, Kína tényleg meg is teszi ezeket a lépéseket, nem gondoltuk volna, nagyon sokan nem gondolták volna a hulladékereskedelemmel kapcsolatban, viszont ez így a mi szemünket is felnyitja tulajdonképpen éveken keresztül azt mondták nekem a hulladékazdálkodási ágazat képviselői, hogy ők még mindig azzal a problémával néztek szembe, hogy hogyan tudják a kezüket rátenni arra a hulladékra, ami távozott az EU-ból, mert mindig elszállították ezt a nagyon sok ö, hasznos anyagot tartalmazó hulladékot. Na hát most akkor tessék itt a lehetőség, hogy visszaszerezzük idézőjelben ezeket a hulladékokat, hogy a legjobban kihasználjuk ezt a lehetőséget, de ne semmisítsük meg ezt a hulladékot, hanem jól használjuk fel. Az égetés az a második legrosszabb opció, ahogy tudjuk, és ezt semmi nem fogja megváltoztatni, ezt nem lehet ösztönözni. Az égetés az csak akkor megfelelő, hogyha újra hasznosíthatatlan egy anyag, ez csak akkor fordulhat elő, hogyha nem tartozik semmilyen gazdasági ciklusba, de ennek nem kellene így lennie. Aztán támogatnám a standardokról elhangzottakat is, nem könnyű a standardokat bevezetni, Például a, a biológiai lebomlóság standardja szintén nehéz. Ez ugye azt jelenti, hogy lebomlik az anyag a környezetben, de a különböző éghajlatokon, különböző um, szélességi és hosszúsági körökön ez mást jelent. Tehát ezt még vizsgálni kell, és ugyanez igaz a begyűjtött hulladék, begyűjtött műanyag hulladék kezelésére is. Tehát az, hogy az ágazat ezt vissza szeretné hozni a termelő ciklus, termelési ciklusba, az jó, meg kell őket nyugtatni, meg kell a fogyasztókat nyugtatni afelől, hogy amikor ezek a műanyagok visszakerülnek a termékekbe, akkor attól még azok a termékek biztonságosak. Örülök annak is, hogy sokan említették a vegyszereket és gondolom tudják, hogy a műanyag stratégia mellett egy gyakorlatilag ugyanilyen jelentőségi közleményt is kiadott a bizottság, ez pedig az a közlemény, amely a jogi rendelkezések kapcsolatára vonatkozik a műanyag termékek, a hulladékok, a vegyi anyagok körében nagyon sokan panaszkodtak erről, azt mondják, hogy átfedések vannak, hiányosságok vannak a jogszabályokban, és ezzel is foglalkozni kell. Például a műanyagok esetében ugye voltak olyan anyagok, amelyeket fel lehetett használni a gyártáskor, de ezek be vannak már tiltva. Most mit kezdünk azokkal a termékekkel, amelyek az életciklusuk végéhez értek, és ilyen anyagokat még mindig tartalmaznak? hogyan tudjuk ezeket kiszedni a körforgásból. És ezért is örülök annak, hogy azt mondhatom, hogy a, már ami a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályokat illeti, ezek nagyon szigorúak. Mindegy, hogy mi anyagokról vagy más anyagokról van szó, ezek garantálják, hogy tiszták, újrahasznosítás után tiszták, és vissza lehet őket hozni a gazdasági ciklusba. Az oxidatív körülmények közötti bomlásra is hivatkozott valaki. Igen, a jelentés már megjelent, és megállapodtunk a vegyi anyagügynökséggel Helsinki-ben arról, hogy együtt dolgozunk. Gyorsabb ez, mint a együttdöntési eljárás lehet ugyanolyan szigorú, sőt, még szigorúbb is. Én nagyon is bízom ebben az ügynökségben, hogy ők a bizonyítékok, illetve az összes tudás alapján fognak döntést hozni és lépni, tehát biztos, hogy valami nagyon robusztus és védhetővel fognak elő, előállni. Ugyanez vonatkozik a műanyagokra is, tehát amelyeket szándékosan tesznek a termékekbe. És itt is a REACH nagyon jó eszköz lehet, tehát ez egy hatékony, gyors eszköz, olyan mikroműanyagok, amelyek a termékek elhasználódásából fakadóan keletkeznek, szintén egy másik témát jelentenek, legyen ez a ruhától kezdve a műanyag peletekig, ez egy külön téma, és ezzel külön kell foglalkozni. Azt hiszem, hogy a maradék néhány témát érintettem. Köszönöm szépen még egyszer ezt a nagyon is bíztató és gazdag eszmecserét. Thank you very much. Köszönöm szépen mindenkinek csak most kezdődött ez a vita. Kérek mindenkit arra, hogy folytassuk ezt így a következő üléseken. Köszönöm szépen az érdekelt feleknek a részvételt, köszönöm a kollégáknak is. Ezzel a mai napi rendünk végére értünk. Jövő héten hétfőn három órakor találkozunk. Köszönöm szépen. Um, let me remind you that... És emlékeztetném önöket arra, hogy lesz egy nyilvános meghallgatás a Petival a csütörtökön a hormonkárosító anyagokról. Ha valakit érdekel, köszönöm szépen.